Okay, colleagues, um, shall, shall we make a start? Kollégák, elkezdjük? Épp elég magas minőségű képviselő van itt ahhoz, hogy elkezdhessük a vitát. Azt kérem, hogy fogadjuk el a napirendet először. Megkapták, ott van elő, önök előtt a menetrend. Ha nincs változás, vagy erre vonatkozó óhaj, akkor megyünk tovább. A február 25-26. ülés jegyzőkönyvének elfogadása a következő dolgunk. Ha nincs ellenvetésük, akkor azt is jóvá hagyjuk. Lesz aztán néhány közlendőm az elnök nevében. Azt szeretnék, arra szeretnék emlékezni, hogy holnap sütörtökön, 9-től 12.30-ig eszmecsere lesz. A PH 3C50-ben ben kilenckor kezdődik az ülés, mert gazdasági párbeszéd és eszmecsere az Eurogrop frissen kinevezett elnökével, Disselblöm úrral, ha jól ejtem ki a nevét, és aztán a 9-es napi rendi pont alkotmányos, többszintű irányítás alkotmányos problémái, Gulár asszony jelentéstevő, a, na, ezzel kapcsolatban arról szeretném önöket tájékoztatni, hogy a mód, az alkotmányos problémák véleményére vonatkozó módosítók tárgyalása elhelyezésre került, nem holnap lesz, hanem később. Ennyi lenne az elnöki közlendők sora, most pedig ne húzzuk tovább. Első jelentésünk itt a jelentéstevő. Mojcak, Monika Mojcak Liva asszony adócsalás, adókikerülés témájában, illetve azok elleni küzdelem témájában ragadja magához a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, mindenkit üdvözlök. Hogy köszönjem meg mindenek előtt a 236 módosítót, amelyet beterjesztettek kollégáim, különösen árnyék eladóimnak illeti köszönet, akik akikkel Strasbourgban múlt héten tudtunk találkozni és eszmét cserélni első körben a kompromisszumos módosító javaslatokról. Nagyra értékelem mindazokat a kommentárokat, amelyeket beterjesztettek. Ma délután még elkészül a, a kompromisszumokról egy új frissített verzió, ezt kiküldöm majd önöknek. Szeretném tehát ebben tisztázni a módosítókat és kompromisszumokat, mielőtt kiküldjük a frissített verziót. Egyfajta a politikai lendületet élve az Európai Unió intézményeiben ez a téma, és ehhez kapcsolódunk mi is. Ezzel szerettem volna egy erős jelentést írni, amely világosra teszi a parlament álláspontját. Úgy gondolom, hogy a 26 kompromisszumos módosító a jó irányba mutat. Ez egy saját kezdeményezési jelentés, amely révén szabadabban tudjuk kifejezni gondolatainkat, igényeinket, mint, egy, mint más típusú jelentésekben. Fontos, hogy a tanács is komolyan vegyen bennünket, ezért remélem azt, hogy erős többséget kap a szakbizottságban és a házban majd a plenárison ez a jelentés, és így az adóparadicsomok pontos definícióját támogatjuk majd, és világos javaslatokat dolgozunk ki, azon szak, szankciókról, amelyek ezeket illeti. Nagyon sok módosító szólt egyébként erről a problémáról. A vita során várom a, a módosítók kommentárját, ám engedjék meg, hogy a kompromisszumokat kommentáljam röviden magam is most. Örömmel látom, hogy egy sor módosító az Európai Unió fontos szerepköréről szól, amelyet a nemzetközi szintéren játszik e témákban. A jelentés konklúzióiban nem csak saját politikai vezetőinket és intézményeinket hívom fel e téma további térre, hanem az OECD, a G20-ak, a Globális Fórum és a G8-as aréna fontosságáról is szólok. Az átláthatóság, automatikus információ erre és a káros adó gyakorlatok elvetésének európai módszertana olyan elvekre támaszkodik, amelyek nemzetközi szerződésekből is adódnak. E ponton jelezném, hogy külön fejezetet szeretnék írni a jelentésben azon gondolatokról, amelyek az adócsalásról és adóparadicsomokról szólnak a fejlődő országok viszonylatában. Nemzetközi dimenzió lesz a neve ennek a fejezetnek ahol szeretném kiemelni a témához kapcsolódó pontokat, ahogy ezt szóltam az árnyék előadókkal való tanácskozás során, és mert a DEVE szakbizottságnak vannak javaslatai ez irányban is, ezek jók. Aztán szívesen tárgyalnék még arról, hogy a illetékes hatóságok kapnának hatáskört a, azon pénzügyi intézmények és tanácsadók engedélynek visszavonásáról, amelyek adóparadicsomokhoz kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat kínálnak ügyfeleiknek, amelyek révén ezek elkerülik az adókat, vagy arra sarkelket, hogy nem működjenek együtt adóhatóságokkal. Ez az engedély visszavonási téma nagyon fontos eleme a jelentésnek. Erős támogatást is kapott. Aztán a jelentést frissítem majd a bizottság új pénzmosás ellen irány, irányelvének megfelelően is, frissítjük. Ezt akkor adta ki a bizottság, amikor éppen írtuk a jelentést. Nagyon sok módosító tehát erről szól. Ezek nagyon fontosak, és a bizottság azt a kötelezettséget rója a tagállamokra, hogy elér, mindenki által elérhető nyilvántartást vezessenek a, a vállalatok tulajdonosi és jogi struktúrájáról. Ez szeretném a jelentésemben is megjelenteni. Aztán Tehát a fejlődő országokban jelentkezik ez a probléma. Európai szinten is az olyan transfer átképzés jelensége. Az OECD rendelkezik iránymutatással a transfer árképzés ügyében, ám, és ennek a dokumentációjáról is szól egy iránymutatás. Köszönöm még egyszer az árnyék elődóknak, meg mindenkinek, aki módosítót nyújtott be. Várom a további hozzászólásokat, és a célom az, hogy egy jó kompromisszum csomag jön létre, és ezáltal a parlament erőteljesen jelentést tudja írni ebben a témában. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevőnek, és most hallgassuk meg az árnyék előadókat a különböző frakciók részéről, Petik Hámen asszony az EPP-től. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek a munkájukért, és a jó együttműködésért. Úgy gondolom, hogy a munkánk jó irányban indult el, már ami a kompromisszumokat illeti, eh, úgy gondolom, hogy eh, Ezeket megfelelően meg tudjuk majd beszélni már, ami a definíció kigazítására illeti, illetve a hatékonyabb és jobb együttműködést illeti a különböző országok köztisztviselői karai között, illetve és a CCCTB szerepével kapcsolatosan az adó csalás fogalmát pontosan meg kell határozni bűncselekményként a pénzmosás elleni irányelvben. Az is fontos számunkra, hogy mindez egészen világosan kiderüljön ebből a szövegből, és a nemzetközi fogalom meghatározások alapján tudjunk dolgozni a jelentés megközelítése nagyon jó, hiszen nem annyira arra kellene összpontosítanunk, hogy hogyan alakulnak a hatalmi viszonyok a tagállamok és az Európai Unió intézményei között, hanem azt kellene megvizsgálni, hogy a meglévő eszközöket hogyan tudjuk hatékonyabban felhasználni az adócsalások elleni fellépés érdekében. Úgy gondolom, hogy nagyon jó volna, hogyha ezekre az elképzelésekre itt rá tudnánk mutatni nagyobb hangsúlyjal, és hogyha mindannyian egyetértünk ebben, akkor felhívhatnánk a tanácsot arra, hogy magas szintű találkozót tartson az adócsalás és az úgynevezett agresszív adótervezéssel kapcsolatosan, néhány elképzelést szeretnék önökkel megosztani, ezek a legfontosabbak. És persze nagyon konkrét kérdéseket fogok fejtegetni. A nemzetközi szinttel kapcsolatosan nagyon hasznos volna, hogyha az Európai Unió, az OECD megállapodásokban az automatikus információ csere mellett kardoskodna, és azután nagyon hatékonynak tartom azt a megoldást, hogy világosan leszögeztük, hogy a tagállamok nem adhatnak állami támogatást, vagy Európai Uniós forrásokat, vagy közbeszerzési forrásokat olyan piaci szereplőknek, amelyek adócsalásban bűnösnek találtattak. Ami a transferárazást illeti, van egy nagyon hatékony eszköz, amire világosan rá kell mutatni, ez pedig az előlegezett vagy előleg árazási megállapodások, és ezekben a meglévő kötelezettségek mellé még egy kötelezettséget elő kellene írni a transferárképzési dokumentációs iránymutatásokat kiegészítve a nagy tranzakciókra vonatkozólag az adóparadicsomok fekete listájával összefüggésben, tehát ezt sokkal világosabban kell leírni, vagyis hogy hová irányulnak ezek az átutalások pénzek, és hogy mi a jogalapja annak, hogy meg tudjuk határozni, hogy az adott vállalkozásnak szüksége van -e ezekre a forrásokra, vagy pedig agresszív adótervezésről beszélünk. Aztán egy a számviteli irányelvekkel kapcsolatosan a különböző holding társaságok könyvelésének összefüggésében van szükség még szabályozásra a fekete lista kapcsán, hiszen hogyha fokozni tudjuk az átláthatóságot, akkor sokkal könnyebb lesz ezzel a kérdéssel, erre a kérdésre megoldást találni, és van egyfajta nyilvánosság nyomás és nyilvános nyomás is arra nézve, hogy ki milyen szerepet játszik ebben a folyamatban, a folyamat különböző pontjain. Köszönöm szépen. Köszönöm, és, és most Ájkod úr következik a zöldektől. Köszönöm szépen. Azt gondoltam, hogy először az Álda jön, de nem gond, én is tudok beszélni. Nem, nem akarok beavatkozni a sorrendbe. Oké, okay, köszönöm szépen és köszönöm a jelentéstevőnek a jelentést, és azt, hogy ilyen hatékonyan tudtunk eszmét cserélni a kompromisszumos módosítókról. Nagyon hasznos ez, hiszen kiegyensúlyozott kompromisszumokra tudtunk jutni a nagy frakciókkal, és ebben az értelemben az előző eszmecserét azzal kapcsolatosan folytattuk, hogy az adócsalás, adóelkerülés és adóparadicsom témaköre e, milyen jelentőség, és úgy érzem, hogy itt konszenzusra jutottunk, majdnem, de te majd mindjárt megszólasz. Tehát a kompromisszumos módosítók úgy érzem, hogy nagyon jól kiegyensúlyozott véleményeket tartalmaznak, legalábbis a nagy frakciók részéről, és különösen azzal vagyok elégedett, ahogyan az adóparadicsomok fogalmát határoztuk meg, Tudom, hogy az én kormányom szeretné elkerülni azt, hogy ez alá a definíció alá kerüljünk, úgyhogy elégedett vagyok azzal, hogy ez szerint a definíció szerint Hollandia is adóparadicsomnak minősül. Egy kicsit aggaszt, hogy bizonyos kollégák némely módosítókat benyújtottak arra nézve például, hogy törölni szeretnénk az a bankok engedélyét adócsalás esetén. Ez egy kicsit meglepett, hogy ezt törölni szeretnék, ez egy lényeges eleme a jelentésnek, illetve a svájci banktitok kérdése, erre is vonatkoznak módosítók. Egy kicsit meglepő volna számomra, hogyha ezt a fajta titkosságot, vagy az erre vonatkozó rendelkezéseket törölnénk, és aztán vannak módosítók, amikor a jelentéstételi rendelkezésekre, az országonkénti célzott rendelkezésekre térnek ki a kollégák. Nagyon remélem, hogy ezeket a módosítókat nem fogadják el, és a kompromisszumos módosítók viszont nagyobb népszerűségre találnak. Köszönöm az előadónak és az árnyék előadóknak a kompromisszumos javaslatokon végzett munkát. Viszont a bizottság felé szeretnék fordulni egy kérdéssel, most az adóelkerülésről beszélünk, és két egyértelmű irányelv szól erről a problémakörről, és a bizottság már legalábbis jelezte, hogy szükség lehet egy felülvizsgálatra, a jogdíjak megfizetésére vonatkozó irányelvről beszélek például, és az a kérdésem a bizottság felé, hogy hol állnak, hogyan állnak ennek a két irányelvnek a felülvizsgálatával, mikor várhatjuk, hogy elkészülnek ezek a felülvizsgálatok. A többi tekintetben eh, nagyon kíváncsian várom, hogy hogyan alakulnak a kompromisszumos módosítók. Minden esetre biztos vagyok benne, hogy ez egy jó megegyezés lesz. Köszönöm, és aztán a bizottság következik. Miután eh, a frakciók eh, megnyilatkoztak mindannyian, így a bizottság tud egy kicsit gondolkodni. ECR következik. Good morning, madam. Jó reggelt, elnök asszony. Jó reggelt, hölgyeim és uraim. Milyen szép, szarkasztikus módon kezdjük el ezt a mai napot. Nagyra értékelem ezt. Biztos vagyok benne, kétség nem fér hozzá, hogy az ön érvelése barátságos eh, hangulatban hangozzon el, úgyhogy nem fogok reagálni, de lehet, hogy meg fogja lepni önt az én véleményem de sajnos nem nagyon valószínűleg. A jelentéstevő asszony egy olyan dokumentumot készített el, ami felsorolja az adócsalást, az adókikerülést és az adóparadicsomok kérdését, és én szeretném ezt a listát folytatni a saját filozófiám alapján. amely megnyilatkozik a módosító indítványaimban is. Először is az adócsalás. Nagyjából egy trillió eurós veszteség ér bennünket évente, ez sajnálatos, Elkárt úr, sajnálatos. Ez egy olyan szó, ami lehet, hogy önt meglepi, és ezért szükséges intézkedéseket hozni és a lehetséges ilyen intézkedések üdvözlendőek véleményem szerint. Osztom Gulár asszony véleményét, de ő sajnos nincs itt, amely szerint hangsúlyozzuk azt, hogy a, az adócsalásból származó jövedelem veszteséget csökkenteni kell annak érdekében, hogy ezek a jövedelmek az adó csökkentést befordíthatóak legyenek ezt is probléma nélkül tudjuk támogatni. Tehát, hogy adócsökkentés legyen azáltal, hogy az adócsalást csökkentjük. Amikor a jelentéstevő asszony azt mondja, hogy az adócsalás aláássa az állampolgárok bizalmát, az adóbeszedésbe vetett bizalmukat, ezt a véleményt is osztom, szerintem ez igaz. Az adókikerülés. Na már most, ezt két szemszögből nézhetjük. Az én véleményem szerint. Először is ez lehet közvetlen következménye annak, hogy kevéssé érthető és nem átlátható adó szabályok vannak, amelyek el vannak halmozva kivételekkel. Ez közvetlenül vezet oda, hogy adó kikerülő gyakorlatokat végeznek az állampolgárok. A másik, attól is függ az egész, hogy a kormány hogyan bánik a beszedett pénzzel, és hogyan osztja vissza azt. Az adófizetők egész egyszerűen nem elégedettek azzal, ahogy a kormány bánik a pénzükkel. Ezért ezt hangsúlyozom a módosítómban, az úgynevezett agresszív kikerülést hangsúlyozom a módosítóimban, ez nem üdvözlendő, és ezt nem tudjuk támogatni. Azonban ami érdekes volt, amikor olvastam a módosító indítványokat, az az, hogy az adócsalás és az adó kikerülés egy élénk vitához vezetett az adóversenyről. Arról vitáztunk, hogy ez a verseny ez jó vagy nem. Szerintem minden verseny megalapozott, úgyhogy még az adóverseny is az, és nem fogok támogatni olyan pontokat, amelyek az adóharmonizáció ellen mennek. Az adóparadicsomok kérdése. Annak ellenére, hogy én magam is benyújtottam egy módosító indítványt, amelyben hangsúlyozom, hogy az EU-nak aktívan részt kéne venni G8-as és G20-as szinten az adókormányzási vitában. Továbbra is több mint szkeptikus vagyok a tekintetben, hogy globális megállapodásra tudunk jutni ebben az ügyben, és globális megállapodást el tudunk fogadni az előrelátható jövőben ezzel kapcsolatban. És ehhez kapcsolódik egy másik pont, ez egy új definíciót érint, az adóparadicsom új definícióját szerintem az OECD definícióját kellene globálisan elfogadott kritériumok alapján támogatni, és nem kellene a saját európai definíciónkkal előrukkolni. Köszönöm szépen! Nagy érdeklődéssel várom a vita folytatótását barátságos hangulatban. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Strecek úr. Most pedig Handolf úr kap szót a GUE-tól. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök annak, hogy az első vitát követően itt a szakbizottságban sem, vonatkozóan jó módosítók születtek, és jó irányba fordult a jelentéstevő asszony, támogatjuk a módosítók jelentős részét ennek megfelelően. Sőt, kifejezetten azt szeretném mondani, hogy a, a már zöldek által jelölt törlésekkel viszonylag elégedetlenek vagyunk. Én nem gondolom, hogy most a jelentés gyengítésének stratégiáját kéne követnünk, inkább arra kéne törekednünk, hogy egy saját kezdeményező jelentéssel a bizottság előtt is világosát tegyük, milyen javaslatokat gondoltunk mi helyén valónak. Annak érdekében, hogy ezt a most nem kielégítő helyzetet orvosoljuk. Az előttem szólóra reflektálva volt elég alkalmunk szócsatákat vívni, pengeváltásokat folytatni ebben a témában. Európában, ha sajnálatosnak nevezzük az ad, az adóverseny problémát, akkor ez egy eufémizmus részünkről. Ez szerintem egész egyszerűen kriminális eh, az adó verseny a társadalom kárára történik, ezért a politikának fel kell lépni ez ellen. A másik megjegyzésem, nem arról, a, a piac nem szabályoz minden. Nagyon régóta tudjuk, nem csak válságos időkben, hanem egyéb időkben is a pénzügyi piacok bemutatták, hogy a politika arra kell törekedjen, hogy újra szabályozzon bizonyos piaci mechanizmusokat. Tehát nem a farok csóválja a kutyát, hanem bizony a gazdaság és a pénzügyi világ is az adók révén kell, hogy szabályozódjék annak érdekében, hogy az, annak az annak az értelmében, hogy a, az erősek nagyobb terhet viselnek, mint a gyengék a társadalomban. Azzal sem értek egyet, hogy minden verseny jó meg, meg kell vizsgáljuk, hogy mi hova vezet az adóverseny Európában. Nap mint nap láthatjuk, hogy nem csak az emberek kárára, nem csak a társadalomban a gyengébb képességűek, hanem a gazdaság egésze terhére folyik az adóverseny. Világosá kell tegyük tehát a jelentésben, hogy minden társadalom, minden infrastruktúra, minden tagállam szükségét látja megfelelő adóbevételeknek annak érdekében, hogy működni tudjon, és aki adócsalást, adóelkerülést követel, az bűncselekményt követel. Ezt világosan le kell szögeznünk, és ebben a témában szerintem nagyon sokan egyetértünk jelentés érintettjei közül, úgyhogy szerintem, hogy jó irányba haladunk, és a legfrissebb fejlemények fényében az adóparadicsomokra vonatkozó kritériumok vizsgálata, felülvizsgálata folyik. Az OECD lista ugyan jó, de nincs semmi, ami olyan jó lenne, hogy ne lehetne tovább javítani. E Köszönöm szépen, Teron úr, az EFD részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Finnő szeretném elmondani a hozzászólásomat. Nagyon pozitíven gondolkodom erről a jelentésről, nagyon jelentős jelentés ez. Az adókerülés, az adócsalás nagyon rossz hatással vannak az Európai Unió működésére. Az adózás gyakorlatilag a civilizáció alapja, de fel kell tennünk a kérdést, hogy a jelentésnek mi a valódi célja. És mit kell tennünk az adó elkerülés és az adócsalások elleni fellépés érdekében. Az én módosítóimat remélhetőleg majd beépítik a kompromisszumokba végső soron. Nem elsősorban harmonizált adórendszerekre van szükség, hanem mindenkinek eh, be kell tartania a rávonatkozó szabályokat. Persze ez tagállami hatáskör nyilván az a szerencsésebb, hogyha csökkenteni tudjuk az adó mértékeket, de ha az adóelkerülés negatívum is, az adó versenyt a jövőben is lehetővé kell tenni. Aztán az adó csalások visszaszorítása nagy kérdés itt. Nem akarjuk az egész adórendszer természetesen megváltoztatni. Köszönöm. Köszönöm. Vannak további felszólalók is, például Luling asszony, tessék parancsolni. Oui, merci. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is nyújtottam be módosító indítványokat, és nem is vontam mindegyiket vissza, annak, mivel még nem rendelkezem, nem kaptam meg a kompromisszumos módosító indítványokat. Ezekről még nem volt időnk a frakcióban beszélni. Én magam is készítettem néhány módosító indítványt, mégpedig azért, mert úgy látom, hogy nagyon világosnak kell lennünk. Mindenkihez hasonlóképpen osztom azt a véleményt, hogy minden állampolgár és minden cég fizesse be azokat az adókat, amelyeket a jogszabályok számára előírnak. És tudatában vagyok annak is, hogy az a pénzügyi válság, amelyet átélünk, ez nem fog olyan könnyen elmúlni, és nem teszi kevésbé elviselhetetlenni az adócsalás okozta károkat. Tehát a célokkal kapcsolatban egyetértünk. Azonban mégis van vita, mégpedig arról, hogy hogyan jutunk el ezekig a célokig. Mindannyiunk nyerhet csak, hogyha tényekre építünk. Úgyhogy most uthat, utalhatunk itt mindenféle számokra, hogy hány eurót veszítünk el, de inkább a tapasztalatokra építsünk, ahelyett, hogy szlogeneket hangoztatunk. Szerintem továbbra is úgy gondolom, hogy lehetséges összeegyeztetni a magánélet védelmét és az adófizetési kötelezettségeket mégpedig egy nagyon egyszerű módon. A forrásnál kell levonni az adót. Ez egyszerű és hatékony módja az adó beszedésének. Szerintem az adó beszedésről szóló irányelveket javítani kell, és hogyha az adó alap szélesebb körül lenne, akkor nem lehetne már megkerülni, vagy kikerülni az adófizetést, ahogy az egyébként ma lehetséges. De hogyha azt mondjuk, hogy az a banktitok és az adófizetés egymással ellentétes kifejezések, ezzel nem tudok egyetérteni. Ugyanakkor megállapítom azt is, hogy például Németország, amely harcosan küzd azért, hogy automatikus információ csere jöjjön létre a tagállamok között az Európai Unión belül, az adófizetéssel és a megtakarítások megazóztatásával kapcsolatban, itt is felhívnám a figyelmet a forrásnál való adóbeszedésre, mert ez egy egyszerű és hatékony módszer. Én úgy látom, hogy nagyon érdekes az, hogy akkor, amikor van egy egységes piacunk, akkor ezzel párhuzamosan létezzen két különböző rendszer. Az egyik a németek számára az országon belül, és a másik a németek számára Németországon kívül. Az én véleményem szerint ez egy égbe kiáltó ellentmondás. Sőt, lefogadom, hogy ez ennél is több, ez diszkrimináció. Fontosnak tartom hangsúlyozni azt, hogy az adó elfogadása mennyire fontos. Tény az, hogy egy bizonyos pszichológiai adó mértéktől, kulcstól az állampolgárok egyszerűen nem tudnak egyetérteni az adórendszerrel, hanem becsapottnak érzik magukat. És akkor elkezdenek vagy más országba átköltözni, vagy más módon megpróbálni elkerülni az adó befizetését. Például Franciaországban is nagyon élénk viták folynak erről, és ez a probléma szerintem nem került eléggé napvilágra. Egy állampolgárnak 70 vagy 80 vagy akár a fizetésének, a nyereségének 100 százalékát be kell, hogy fizetse az államba, államnak, ez teljesen nyilvánvaló, hogy haragot szül. Az ilyen politikáknak ez a következménye, és ezt figyelembe kell venni, ahelyett, hogy üldözést tartunk, amely csak szegényebbé teszi az országot. És még egy utolsó megjegyzésem volna, ahhoz, hogy ez az egész hatékony lehessen, ahhoz igazolt adatokra és megkérdőjelezhetetlen adatokra kell támaszkodnunk a jogszabály megalkotásakor. Ezért én azt kérem a jelentéstevő asszonytól, hogy ne túl sok könnyen hangoztatható szlogent gyömöszöljön be ebbe a szövegbe, hanem a számokról és a számok alapján kialakított tényekről kell, hogy folytassuk a vitát. Bizonyára van még időn kompromisszumos módosítókat kialakítani, láthatom, látom, hogy a kollégáim a frakcióban is nyújtottak be módosítókat, úgyhogy ezeket össze tudjuk hangolni. Amikor a saját vitánkat a frakción belül lefolytattuk, akkor el tudom majd mondani, hogy el tudom-e fogadni az egyéb módosítókat is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, akkor most a bizottsághoz fordulok. Ájkod úr feltett egy kérdést az önök irányában, és az Zudenkov úr eh, fog erre válaszolni. Köszönöm szépen, talán először is köszönetet kell mondanom az előadónak és az Ekon bizottságnak a munkájukért hiszen lényegében támogatják a cselekvési tervünket és az ajánlásainkat, amelyeket decemberben állítottunk össze. A támogatásukat nagyra értékeljük, és válaszolva a konkrét kérdésekre, amelyeket Lekaut úr vetett fel az ütemezéssel kapcsolatosan, hogy mikorra tervezzük az említett két irányelvnek a felülvizsgálatát. Valóban ez az egyike annak a 34 intézkedésnek, amelyet a december 16-án elfogadott cselekvési terv tartalmaz erre a nézre, évre vonatkozólag, és reméljük, hogy a felülvizsgálatot ez év őszéig le tudjuk zárni. Nyilván itt a fő cél az, hogy az adóelkerüléssel kapcsolatosan különböző ajánlásokat fogalmazzunk meg, illetve felmérjük, hogy a jelenlegi irányelv milyen mértékig elégíti ki az elvárásokat jelen pillanatban. Folyamatban van tehát ez a felülvizsgálat, és a másik említett irányelv esetében is aggályokra ad okot ez az irányelv, az úgynevezett hibrid miszmacsoknak az helyzete, de ami az ütemezést illeti a terveink szerint a felülvizsgálatot elvégezzük, és egy módosító indítványt nyújtunk majd be ez év októberében, novemberében remélhetőleg. És ha már nálam van a szó, akkor azt is el kell mondanom, hogy nagyon alaposan megvizsgáltuk azt, hogy az adóparadicsomok kérdését hogyan kell a decemberi ajánlásokban megfogalmazni, egyáltalán hogyan fogalmazzuk meg, hogyan határozzuk meg az adóparadicsom fogalmát. Úgy gondolom, hogy nagyon világos kritériumokat fogalmaztunk meg, a saját kritériumunkat is, amelyek a tagállamokra vonatkoznak, az üzleti adózással kapcsolatos eljárási szabályzat, illetve etikai kódex értelmében, és meg kell vizsgálni, hogy milyen lehetséges intézkedéseket tudunk elképzelni, arra nézve, hogy arra ösztönözzük az országokat, hogy a jó kormányzás normáinak megfeleljenek, amelyek a mi véleményünk szerint helyén valóak, és amikor ez nem így történik, akkor intézkedéseket tudjunk tenni illetve ezekre javaslatot tenni, amelyekkel a tagállamok arra ösztönözhetik az adóparadicsomokat, hogy megváltoztassák a megközelítésüket, úgyhogy az ajánlásokban ezzel fogunk foglalkozni, és az ott javasoltakban még most is ezekkel kapcsolatosan most is meggyőződésünk, hogy ez jó eljárás. És nagyon fontos figyelembe venni ezen a területen az Európai Unió és a tagállamok közötti hatásköri megosztást ezért továbbra is úgy gondoljuk, hogy ez a javaslat megfelelő, és összhangban van azzal, amit ezekben az ajánlásokban mi felkívántunk vetni. Vannak bizonyos intézkedéseket, amely, intézkedések, amelyeket most a parlament felvetett, Ezeket az elképzeléseket most vizsgáljuk az ajánlások előkészítése jegyében. Üdvözöljük tehát azt a lehetőséget, hogy magyarázatot adjunk a saját álláspontunkra, illetve arra, hogy miért döntöttünk így, ahogy döntöttünk a cselekvési tervben és a két ajánlásban. Egyelőre ennyit szerettem volna elmondani. Aykód úr, ez a válasz választ adott a kérdéseire? Igen akkor visszatérünk az előadóhoz, aki összegezni fogja az elhangzott vitát, és a lépésre vonatkozólag néhány elképzelését felvázolja. Köszönöm szépen. Ez a rengeteg euró, amit az adócsalás, adókijátszás, adókikerülés miatt elveszítünk, ez a konkrét szám Murphy úr által megrendelt tanulmányból derült ki. Néhány független intézmény végezte el ezt a munkát. A biztosok is ezt az anyagot használják. Tudom, hogy nagyon nehéz megbecsülni azt, hogy mekkora ez az összeg. Szinte lehetetlen. De van ez a tanulmány, amit különböző független gazdasági intézetek végeztek el, és én ezért döntöttem úgy, hogy ezt idézem. A fogalom meghatározások. Igen, Strecsek úr, az elnyékjelentéstevői ülésen én is próbáltam az adó, csalás adó kikerülés és az agresszív adótervezés tekintetében a hagyományos definíciókhoz ragaszkodni. De valahogy a többség úgy döntött, hogy az adó paradicsomok esetében máshogy járjunk el, de persze majd a második körben, amikor a kompromisszumokra tárgyalunk, akkor ezt ismét fel tudjuk vetni és megbeszéljük. A kompromisszumok második verzióját majd ma este vagy legkésőbb holnap reggel fogom körbe küldeni. Ön már is nagyon sok kompromisszumba bekerült, úgyhogy nagyon sok gondolatával egyetértek, de nem tudok mindennel egyetérteni. Csak világos szerettem volna lenni. Aztán az adóparadicsomok és az OECD definíciója. Az OECD definícióját teljes mértékben támogatni tudom, de ez a lista jelen pillanatban üres. Ezért a parlament jelentésében, az ECON szakbizottságban megpróbálhatunk egy lépéssel tovább menni a definíció tekintetében, és megpróbálhatunk egy olyan európai inputot, európai hozzáadott gondolatot eljuttatni az OECD-hez, ami esetleg az ő definíciójukban is segít. A definíciók és a szankciók megvitatása, hogyha a fekete listára kerül valaki egy adóparadicsomi fekete listára, ez nagyon fontos. A definíciók és a szankciók nagyon fontos, hogy összhangban legyenek a módosítókban megfogalmazottakkal is a bank licenszek, banki engedélyek kérdésében. Itt eléggé határozott a véleményem. Voltak módosító indítványok, amelyek szeretnék ezt törölni, de mi már az árnyék jelentéstevőkkel folytatott ülésen is elég komoly támogatást kaptam a véleményemmel kapcsolatban. A tagállami adóztatás az éppen az egy trillió eurós veszteség miatt, amit évente elszenvedünk, döntöttem úgy, hogy megpróbálok egy picit tovább lépni. És egy ilyen saját kezdeményezési jelentésben ezt megtehetjük. Még persze kell tárgyalnunk az Európai Bizottsággal, és különösen a tanácsal, de legalább már van egy ha van egy jó jelentésünk és jó definícióink, akkor ezzel komoly hatást tudunk tenni, és el tudjuk érni az előrelépést. Különben csak egy saját, újabb saját jelentésünk lenne, amely nem ér el semmit. Ezért szeretnék komoly lenni ezekben a pontokban, hiszen amikor a kompromisszumos módosítókat megtárgyaljuk, akkor is szeretném, hogyha egy komoly üzenetet küldene ez a jelentéstervezet, és nagyon sok módosító ugyanabba az irányba mutatott, és ez nagyon komoly támogatást nyújtott nekem, hogy határozott véleményt tudjak végül is megfogalmazni. Lulling asszony, elfogom, fogom mindenkit megbizonyosodok róla, hogy holnap reggel a kompromisszumos módosítók második verziója is eljut önhöz, és ennyi. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, meg az árnyékelőzőknek arra szeretném emlékeztetni önöket, hogy még mindig 24-ére van beállítva a jelentés, és akkor májusban menne plenárisra a jelentés. Remélem, akkor ezzel zárjuk. Picit időt megtakarítottunk. Nem akarom elkezdeni a következő naprendi pontot, mert 9.55-kor kéne kezdeni, és árnyék előadó meg nincs jelen. Úgyhogy egy 5 perces kis szünetet tartunk, de senki se tűnjön el, kérem. 5 perc múlva mindenki jöjjön vissza, kérem.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 Uh, colleagues, um, Kollégák, akkor üljünk le, kezdjük el. Szeretném tartani az időt, mert van, amikor csúszunk. Most ugye nyertünk időt, de azért iparkodjunk. For this be? Okay. okay. Yeah, well... So we were not going to meet after probably, are we? Okay, um, this is in fact my report. Ez voltak éppen a saját jelentésem, meg elnöklöm is, úgyhogy kettő szerepben. Remélem volt alkalmuk megnézni a jelentést, melyet beterjesztettem. Annak idején igyekeztem bemutatni, milyen módszertant követek, és milyen elveket alkalmazok a bankreformról szóló és struktúráról szóló jelentésem írásakor. Azt szeretném kifejteni, hogy mivel saját kezdeményezésű jelentésről van szó, hatásköröm korlátozott, úgyhogy végtelen litániákban nem bocsátkozhatom, de azért volt lehetőségem nekem is, meg az árnyék előttnek is javaslatokkal előállni. Bárnyi biztosan nagyon jó hangulatú ülést, találkozott tartottam múlt héten, aki szintén szeretne júliusban új kezdeményezésekkel élni ezen a területen, és kíváncsian kérdezte, hogy mi mit tervezünk. A szakbizottság meg a parlament részéről milyen nézeteket vallunk, ezért is fontos, hogy széles körű vitát tartsunk. Röviden szeretném csak összefoglalni, milyen módszertant követtem. Az rövid leszek, mert az árnyék előadóknak is szeretnék helyet adni, és az Európai Bizottság képviselői is itt van, ő, ők is beszélnek majd. Mint tudják, 2012. februárjában a bizottság létrehozta a magas szintű szakértői csoportot. Az alapgondolat az volt, hogy megvizsgálják, kell -e további reform az EU bank ágazat szerkezetét illetően. Különösen azt a kérdést vetve fel, hogy a bank bukások kockázatát csökkenteni -e ez, illetve az életfontosságú gazdasági funkciók fenntartása és a, a, a kisügyfelek érdekének védelme megvalósulna ezzel jobban, hogyha a bank mégis elbukik. A magas szintű munkacsoport ö, ö, megvizsgálta más jogalkotói munkák alapján is, hogy nagy kockázatokról van szó, megfelelő likviditási és tőke követelmények révén lehet ezeket csökkenteni, és a bankrendszer összetettsége is oka volt a bankválságnak. Nagyon sok szabályozói reform ezen gyengeségek ellen lép fel, a szakértői csoport úgy találta, hogy további szerkezeti reformokra lesz szükség. Sőt, kidolgoztak egy javaslatot arról, hogy jogilag szét kéne választani bizonyos kockázati szintek szerint a banki műveleteket a bankcsoportokon belül. A cél tehát a, a szétválasztás célja szerintem biztonságosabbá teszi azokat a banki tevékenységet, amelyek a társadalom számára a legfontosabbak, az adófizető bélautokat, illetve letétes mentéseket, vagy bélautokat könnyebbé tenni, ahogy ez most Ciprusban is történik. A High Level Group arra sem mutatott, hogy a szétválasztás a leghatékonyabb módja annak, hogy a banki működés átláthatóbb, egyszerűbb legyen és jobb lehessen felügyelni is ezeket a tevékenységeket. Úgyhogy szerintem a banki ágazatnak a pénzügyi válságok e, elleni ellenállását kell erősíteni az ágazatnak a reformok révén. A, az is fontos, hogy a banki szerkezet reformja egy biztonságos, stabil és hatékony banki ágazat hozzon létre, amely a reálgazdaságot szolgálja, az ügyfeleket, a letéteseket, és elég hitelt tud nyújtani a gazdaság, különösen a KKV-k számára ahhoz, hogy működni tudjanak, mert azt látjuk, hogy továbbra is hitel szűk, szűke van, a KKV-k nem tudnak gazdasági növekedést generálni hitelek hiányában. Azt szerettem volna, hogy elérni, hogy néhány alapelvet dolgozunk ki, amelyek révén csökkentjük az ágazat összetettségét, javítjuk, javítjuk a versenyfeltételeit, a kockázati szint és a gazdasági tevékenység között kapcsolatot teremtünk, a vállalati irányítás minőségét javítjuk, erősítjük a felelős bónusz és juttatási rendszer bevezetését, mert fontos, hogy ne ösztönözzük túlzott kockázatra a banki vezetőket. A gazdasági talpraállás erősítése a cél olyan banki tőkével, amely még úgy működik a bank, hogy ezt támogassa a gazdaságot, és nem csak egy szerkezeti reformot hajtunk végre, hanem egy banki kultúrát változtatunk meg, hiszen a legfontosabb cél a kultúra változása, és ez kell legyen a reform végső célja és a folyamat része. Azért mondtam el ezeket a gondolatokat, mert szerintem fontosak. És fontos az, hogy amikor a fogyasztói piaci scoreboardot vizsgálják, amelyet a bizottság dolgozott ki már 2011-ben. Láthatóvá teszi, hogy a bank, európai banki ágazatban fektetett vagy fogyasztói bizalom történelmi mélyponton van, és e, szakértő jelentés nagyon jó alapja lehet egy olyan reformnak, amely erősíti ezt a bizalmat, amely igencsak rászorul. A jelentésem szerkezetében ezeket szerettem volna megjelenteni, remélem, hogy tudjuk javítani közösen ezeket. Nem akartam külön felemlíteni azt, amit én a jelentésemben is kiemelek, hogy egy olyan alapon működünk, amely a, azt mondhatja, hogy nagyon koncentrált banki ágazat működik. 14 európai banki csoport ö, nagy intézmények kezében van, 15 bank birtokolja 43%-át a, a piacnak, és 150%-át bírják az Európai Unió GDP-nek. Sőt, ezen belül nagyobb arányok is vannak. A bank méret a GDP ez viszont aránya meg háromszorozódott az elmúlt időszakban, és a ciprusi válság is rámutott arra, hogy az IMF által 2011-re tett ö, ö, eszközmennyiség 835% az teljes ciprusi GDP, éves GDP-nek, úgyhogy a bankok a tényleg túl nagyok ahhoz, hogy elbukjanak, és mindenképpen szükség van a reformra, mert folyamatosan olyan helyzetben vagyunk, hogy, hogy hiá, egyrészt hiányzik a letétesek bizalma, és az alapvető reformok után olyan helyzet állhat elő, ahogy egy kommentár mondotta, a, a fogyasztónak úgy kell bízni a bankjában, mint az orvosában. Hát ez lenne a cél, ez volna a banki rendszer egészségének mérföldköve. Bizonyos szempontból a banki ágazatban jelenleg több a bukás, mint a siker, ezen kell változtatni. Azt akartam még elmondani, elmondtam, hogy milyen elvek alapján határoznám meg a reformot, aztán megvizsgálva a reform elemeit, a fő vitapontok, és erről majd biztosan önök is beszélnek, a szétválasztás mikéntje. Hogy jogi személyekként választjuk ezt szét a banki ágazatok, a, a banki műveleteket. Ugye nem, az ön, nem ön cél a, a szétválasztás, van célja. A cél az, hogy ne szakadjon meg a bank tevékenysége egy-egy tevékenység bukása esetén. Csütörtökig épp azért zártak be sok bankot, mert a befektetési banki tevékenységtől nem tudták szétválasztani a, a letétes ö, lakossági szolgáltatásokat. A cél az, hogyha a rendszer válságba kerül, akkor is az alapműveleteket el tudja látni. A jelenleg aktuális kérdések mutatják, hogy nem tudják eladni a, a Cipruson a, a háztulajdonosok a házaikat, az ATM-ekben nincs készpénz, a bankokat bezárják, sok esetben, tehát ez jó példája a ciprusi válság annak, hogy hogyan, hogy egy nem fenntartható, egészségtelen banki rendszer a fizetésképtelenség felé csúszik. Ezt kell megelőzzük, különösen letétesek érdekében, betétesek érdekében, és ezért, hogy fontos a jogi szétválasztás, ahogy a bizottság is egyetért ezzel, ez azt jelenti, hogy a lakossági bankok tevékenység más forrásokból táplálkoznának, mint a befektetési bankok, és a két, a két, a két entitás egymástól való függőségét korlátoznánk, és nem volna jogi alapja annak, hogy likviditást ide-oda tegyenek át a csoportok között, azért, hogy a kockázatos tevékenységeket finanszírozni tudják. Az Európai Bizottság figyelemvette az LKB javaslatát is, miszerint nagyon világos betartató kritériumokat kell meghatározni a szétválasztás végrehajtására, és értékelnünk kell a rendszerszerű kockázatokat a lakossági és a befektetési entitásokban, meg a csoport egészében is. Azért, hogy megfelelő tőke pufferek legyenek, meg tőkekövetelmények mind a két entitásban. Most a vállalat irányításról szólva a magas szintű munkacsoport ajánlásait végre kéne hajtanunk. Ellenőrzési mechanizmusok, jobb kockázati kezelési rendszerek, megfelelő ösztönzési rendszerek és kockázat nyilvános tétel, az, valamint megfelelő szankciók alkotják ennek az elemei. 2011-ben már elkezdtük a parlamentben egy szavazásban egy állásfoglalást indítottunk el ebben a témában, megkértem a bizottságot, hogy a egy május 11-i parlamenti állásfoglalást ö, forgassák, ö, mert hasznos olvasmány. Ö, minden egyatítás döntéshozatali szerkezetében a igazgató és a felügyeleti tanácsokat is szét kell választani, és külön álló jelentéstételi mechanizmusokat kell felállítani a szétválasztás végrehajtásaként. Tehát szeretnénk a jutalmazási rendszert is áttekinteni, folytatni szeretnénk a CRD 3-as, CRD 4-ben elindított reformokat folytatni, hogy a banki kompenzációs kultúra hosszú távú ösztönzőket prioritá- helyez előtérbe, hosszú távú fenntartható működést, és a fizetés vari, tehát változó része is meghatározásra kerüljön a, visz, a nyugdíj után is. Az is fontos, hogy más eszközek ben is megvalósuljon, nem csak pénzügyben, tehát bélin és részvényvásárlásban is lehessen pénzügyi ösztönzőket nyújtani, csak készpénzfizetésben, és a kompenzációs és bónuszrendszerek minden szinten a teljesítményt kell tükrözzék, a fogyasztóknak nyújtott szolgáltatás és a hosszú távú stabilitás, nem a rövid távú gyors profit hajszát. Ha megvizsgáljuk a szankciókat, láthatjuk hogy a hatékony, elriasztó és arányos szankciókra van szükség a jogi és a természetes személyekkel szemben egyaránt, és a szankciók szintjének nyilvános tétele nagyon fontos elriasztó eszköz és elem. Arra is kértük a bizottságot, hogy a felügyeletek számára rendelkezéseket írjanak, hogyha egy kockázat helyzet alakulna ki, amely összeomlás közeli helyzetet jelent, akkor egy akkor teljes körű szétválasztását tudják végrehajtani a felügyeleti szervek a bankoknak a csoportokon belül. Ez a talpraállást és a ö, megoldást szolgálhatja. Még azt szerettem volna felvetni, hogy szerintem nem egészséges dolog az, hogy egy országban a bankok az ország GDP-nek 8%-át bírják eszközként. Tehát ha azt akarjuk, hogy hatékony, jól működő banki ágazat álljon fel, akkor különféle banki szolgáltatásokat kell kínálnunk, és diverzifikálnunk kell a banki ágazatot. Erre hívok fel én is, bátorítva a fogyasztóbarát bankokat, például a szövetkezeteket, építési szövetkezeteket, a sparkászer típusú és egymás közötti hitelezési intézményeket. Az ilyen peer-to-peer -peer hitelezés, különösen a KKV-k tekintetében nagyon hasznos új eszköz lehet. Meg kell vizsgálni, hogyan lehet ezt támogatni, hogyan lehet ilyen, engedélyek, ilyen tevékenységi engedélyek kiadását könnyíteni, mert jó alternatívát jelenthetik a kis vállalatok számára a hagyományos hitelezéshez szemben. A ezért kértem fel a tagállamokat, hogy biztosítsák azt, hogy a, hogy a felügyeleti hatóságai kockoskodnak arról, hogy eh, hatékony verseny alakul ki a banki ágazatban. Még egy nagyon fontos dolog, amely a fogyasztó számára sokszor nehéz, nem értelmezhető, hogy egyszerűbbé kell tennünk a eh, bankváltás lehetőségét az ügyfelek között. Ha az ügyfel úgy érzi, hogy a számláját át akar tenni egy másik bankba, mert ott jobb ajánlatot kap, vagy jobb szolgáltatást, akkor ez könnyebben megtehesse. Ez a versenyt erősíti, és a belépés korlátait kell ö, csökkentenünk, tehát az új ügyfelek belépésének akadályait, meg a kilépés akadályait is, tehát valaki le akarja zárni a számláját, könnyen megtehesse. Van tehát bőven terület, ahol dolgozhatunk. Elmondtam már, hogy mennyire fontos ügyezés, ezt megbeszéltem Bárnyi biztos úrról is, hogy egyrészt a belső piac működését segítsük, hiszen határon átnyúló tevékenységeket kell segítsünk a 27 tagállamon belül, a banki ágazatban is. Ugyanakkor tisztelben kell tartsuk azt a tényt, hogy nagyon széttartó banki ágazatok működnek. Ezt a sokféleséget tisztelben kell tartanunk, és az egyes tagállamok, ahol gondolják, ott kell erősítsék a saját banki rendszerüket és ágazatokat. Ennyit szeretem volna elmondani, várom az önök kommentárjait, különösen az árnyékelődőkét. Köszönöm. Um, euh, Elnök asszony, el kell mondanom önnek, hogy nagyon sok dokumentumot megvizsgáltam, és az ön jelentése sajnos csak angolul található meg az összes dokumentumtárban. Úgyhogy így nagyon nehéz róla vitát folytatni láttam a német, a olasz csomagban is angolul van, itt nálam a francia csomagban is, hogy szeretnék magyarázatot kapni, hogy miért teszünk föl egy ilyen jelentést a napi rendre, hogyha csak az angol verzió elérhető. Oké, okay, so. Nos, Lulling asszony, ezt a vitát már lefolytattuk korábban, lehet, hogy nem volt itt. Úgy döntöttünk, hogy az eszmecserét meg tartjuk az eredeti nyelven készült szöveggel kapcsolatosan, ez egy előzetes vita. És voltak módosító indítványok, amelyeket különböző nyelveken nyújtottak be, ezért vannak különböző nyelven dokumentumok, ez nem az én felelősségem, ez a az ezt irányító vagy szervező irodára tartozik. A kollégák hozzájárultak, és az árnyék előadók is hozzájárultak, hogy az előttünk lévő szöveg alapján lefolytatjuk az előzetes vitát, de ez nem zárja ki, hogy a további vitákat majd akkor folytatjuk le, amikor minden, minden fordítás rendelkezésre áll, tehát a demokratikus jogáról nincsen megfosztva Luling asszony, hogy a későbbiekben a saját nyelvén készült szöveg alapján szólaljon fel. Tehát júniusban, júliusban lesz majd egy olyan javaslat, amiről majd reméljük minél gyorsabban döntést tudunk hozni. Nem kívánjuk korlátozni senkinek a lehetőségét, hogy vérészt legyen a vitában. Köszönöm, elnök asszony. Én szeretnék Luling asszonyhoz csatlakozni. Ez a nyelvi rendszer ez akadályoz minket, és mindenhova az angol nyelvet tolja előtérbe, és ez akadályoz minket a vitában. Az állampolgáraink érdekében nem lehet megengedni azt, hogy csak egy nyelve legyen Európának. Egyre több ember mondja azt, hogy ha meg akarunk takarítani pénzt, akkor beszél, beszéljünk egy nyelven, írjunk egy nyelven, de szerintem ezt meg kell akadályozni, meg kell állítani. Köszönöm, Gossesz úr. Feljegyeztem ezeket az észrevételeket, és majd az elnökkel és a titkársággal egyeztetek ezekről, hogy ez a helyzet többet ne forduljon elő. Csak annyit tudok mondani, hogy hét végére minden nyelvi verzió elkészül, úgyhogy ez most egy előzetes vita, a benyújtott jelentéssel kapcsolatosan. Remélem azért ki tudják alakítani a képviselők a véleményüket a bankreformmal kapcsolatosan, a jelentéstől függetlenül mindenkinek megvan a maga álláspontja, és most, amit elmondtak, nem is elsősorban a jelentés kiigazításával foglalkozott, úgyhogy Gozesz úr, Luling asszony véleményét most figyelembe fogjuk venni, lejegyeztük, és a jövőben hosszú távon másképpen fogunk eljárni. Köszönöm szépen! és én kifejezetten leszeretném szögezni, hogy Luling asszony és Kozesz úr álláspontját a fordításokkal kapcsolatosan kifejezetten támogatom. Nagyon fontos, hogy gyorsan tudjunk haladni ezzel a jelentéssel. Ez azért lényeges, hogy a jogszabályalkotásra hatással legyünk, hiszen a bizottság már javaslatot fog tenni egy jogszabályra, és persze a szolgálatokat is meg kell kérnünk, hogy gyorsabban dolgozzanak, hogy az ilyen fontos jelentések esetében hamarabb rendelkezésre álljanak a fordítások. Ez nagyon lényeges vita, úgyhogy ebben az értelemben is kérem, hogy közvetítse ezt az üzenetet. Ami a tartalmi kérdéseket illeti, kulcskérdés, ami egyébként a jelentésben is szerepel, hogy van-e szükség egyfajta különválasztásra, szét kell-e választani bizonyos tevékenységeket, a bankok tevékenységét az Európai Unióban, illetve hogy van-e szükség olyan jogszabályokra, amelyek ezt a tényezőt szabályozzák. És megfigyelve a most folyamatban lévő reformokat, úgy érzem, hogy amit elértünk ezzel kapcsolatosan, az SSM-mel, a MIFID-del és a többi eszközzel kapcsolatosan, a válságkezeléssel és a többi eszközzel kapcsolatosan nagyon fontos, hogy a Likanen megközelítésnek a további lehetőségeit feltárjuk, és hogy világosan lássunk a tekintetben, hogy milyen további reformokra van szükség, kiegészítve a már megindult jogszabályalkotási munkát. Az is nagyon lényeges, hogy ebben a munkában bizonyos jogi keretek között járjunk el. Jogbiztonságra van szükség, és van még egy kérdés, amit még jobban fel kellene tárni a jelentésben. Iránymutatásra van szükség a felügyeleti szerveink számára is, és például az EBA szerepével is foglalkoznunk kell, illetve az egységes felügyeleti mechanizmus, amit most állítunk működésbe, ilyesfajta végrehajtói szerepet is kell, hogy kapjon a jogi keretek szempontjából. Most azt látjuk, és ezt már legutóbb is elmondtam, hogy a britek a fikarsz a saját megközelítésük szerint, a saját bankrendszerük felépítése szerint alkalmazzák, a franciák, a németek, a hollandok a saját szerkezetükhöz alkalmazkodnak az alkalmazásban, és lehet, hogy mindez a saját országuk bankjai javára szolgál, de a, ez hatással van a nagy fiókok más országokban, más tagországokban működő leányvállalataira, leánybankjaira is, és egységes piac kialakítása a szándékunk, és nem olyan jogi keretek között akarjuk elindítani ezt a jogszabályalkotást, amikor kockáztatjuk, hogy ez a megosztottság a belső piacban továbbra is érvényesül, ahelyett, hogy ösztönöznénk a határon átnyúló tevékenységet. Ez egy nagyon komoly szempont, és ez ösztönző lehetne, lehet arra is, hogy bizonyos tagállamokból visszavonulnak ezek a nagybankok, ahelyett, hogy ösztönöznénk őket a szerepvállalásra. A nagyobb bankok nyilván komplexebb szerkezettel rendelkeznek, a kereskedési tevékenységük is szélesebb körül, de tekintetben Likánen kolléga által végzett munkát nagyon nagyra értékelem, hiszen nagyon részletbe menően elemezte ezt a jelenséget. Másodszor nagyon lényeges, hogy építsünk, tovább építsünk erre a jogi keretre. Likánen megközelítésben a válság és a megoldási tervek, amelyeket a bankok kidolgoztak, kiindulási pontként szerepelnek. És úgy gondolom, hogy a strukturális reformok tekintetében is kiindulási alapként kell ezeket kezelni, ezért üdvözlöm Likánen kolléga megközelítését. Az, hogy ebbe a jogszabályba milyen rendelkezéseket helyezünk el, valóban a különböző kereskedési megoldásokkal kapcsolatosan a saját számlás kapcsolatosan és a valódi lakossági banki tevékenységgel kapcsolatosan fontos, hogy ezt szabályozzuk, de a nagy vállalatok azok vállalati piacra tartoznak, vagy a nagy KKV-k területére. Tehát ez a lakossági banki területre tartozik? Sok tagállamban így kezelik őket, vagy pedig a befektetési, kereskedési bank területére tartoznak, ezt egyébként Londonban gyakran így csinálják. Tehát a nagyvállalatok esetében bizonyos tevékenységek zajlanak deviza swapokkal, kamat kamatcsereügyletekkel kapcsolatosan. Ezért nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság hatástanulmányának elkészültét is kivárjuk, hogy az ilyen kérdésekben fel tudjuk tárni, hogy a szabályozás hatása mi lesz és megvizsgálva a jelentés tartalmát. Számomra az a kérdés merül fel, különösen a 9. bekezdés tekintetében, hogy például a FICALS megközelítésben dolgozunk-e, vagyis egy nagyon szűken meghatározott lakossági banki tevékenységből indulunk ki, vagy pedig, mint más helyeken a jelentésben, azt mondja, hogy a sokszínűséget szeretnénk megőrizni a banki rendszerben. A nagyvállalatokat akkor hogyan kezeljük? A bankok számára lehetőséget kell adni, hogy teljes szolgáltatás csomagukat szolgáltassák ezeknek a nagyvállalatoknak. Kérdésem tehát, hogy ezt a kérdést hogyan oldjuk meg, ez nagyon érdekes tényező számomra ebben a jelentésben és másodszor, mint amint már kifejtettem, az EBA szerepét és, és az LKB e szerepét is figyelembe kell venni, mint új felügyeleti szervek ebben a tekintetben. Számomra egyértelmű, hogy amikor egyértelmű jogi szétválasztásról beszélünk, akkor abból indulunk ki, hogy ezt könnyen megtehetjük, hiszen nagyon sokszínű a bankrendszer, de inkább bizonyos alapelvekből kellene kiindulnunk, amikor az európai felügyeleti szerveknek erősebb szerepet adunk, illetve az európai hatóságoknak, hiszen nem könnyű dolog ez, nem fekete-fehér kérdés. Mindig vannak különböző szürke árnyalatok is a kettő szélsőség között, ezért iránymutatást és alapelveket kell kidolgozni a felügyeleti szervek számára ezekben a kérdéskörökben. És kérem, hogy ne értsenek félre, szeretném, hogyha ezek a kockázatos kereskedési tevékenységek, beszélek most arról, amikor nem fenntartható az egyensúly a lakossági banki tevékenységgel, akkor ezeket szétválasztanánk. És ha ezzel kapcsolatosan komolyan gondolkodunk, akkor ilyen kérdéseket fel kell magunknak tennünk. Egyébként nem tudunk stabil bankrendszert kialakítani, és a bankrendszer nem fogja szolgálni a reálgazdaságot, pedig ezt a célt tűztük magunk elé. Ezekben a kérdésekben tehát további eszmecserére van szükség, és van még néhány észrevételem a vállalatirányítási tényezőkkel kapcsolatosan is. Egyébként ez az utolsó észrevételem a strukturális reformokra vonatkozó része kapcsolatosan, ami a vállalatirányítási fejezetet illeti, a magas szintű csoport javaslataival foglalkozik a jelentésben, de nem először nyilatkozott így a strukturális reformokról. Ez a szándéka? Ez volt a szándéka, hogy meg legyen ez a különbségtétel, vagy pedig nem? Nagyon jó volna, hogyha állást foglalna e tekintetben. És persze vannak kérdéseim még a likánem megközelítéssel kapcsolatban is, de ez még nyilván részletesebb munkát igényel. Ami a vállalatirányítási szempontokat illeti, kifejezetten azon kell dolgoznunk, kiegészítve a jelenlegi jogszabályokat és a CRD-t, hogy például a javadalmazással kapcsolatosan mi a célunk ezekkel a cél cikkekkel, amikor arról beszélünk, hogy vagy ma, vagy ma este alakul majd ki a CRD-vel kapcsolatosan a végleges megállapodás, ezt is nagyon lényegesnek tartom, és azután a vállalatirányítással kapcsolatosan és megemlíti ön a nemzeti felügyeleti szerveket, de szerintem az európai felügyeleti szerveket is meg kell említeni, az EBA-t és az LKB-t, és a lehető legerőteljesebb európai megközelítésbe, európai összefüggésbe kell helyezni ezt a kérdéskört, emiatt egyébként a tanács is aggodalmait fejezte ki, hogy nem eléggé európai megközelítésben vizsgáljuk ezt az ügyet. Nagy várakozásokat tekintek a további vita elébe a kollégákkal és önnel. Az is nagyon fontos, hogy az ütemezést tartsuk, az határidőinket tartsuk, és nem szabad az Európai Bizottságnak további lehetőséget adni arra, hogy a jogszabályalkotási javaslatot tovább halogassa, Lehet, hogy már elvesztettük a vezető szerepünket ebben a témakörben, szeretnénk ezt visszanyerni, és ehhez gyorsan kell lépnünk. Köszönöm. Very much. Köszönöm szépen ezeket a hozzászólásokat, most pedig Klinc úr következik az ALDE szakbizottság, vagy az ALDE frakció részéről. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nagyon sok pozitív dolgot találhatunk az ön jelentésében. A válsághoz vezető okok elemzése például igen helyes, de csak részben igaz, mert azt is meg kell állapítanunk, hogy a lakossági területen is voltak öm, kudarcok. Nézzük csak a spanyolországi, írországi válságot, vagy a ciprusi nehézségeket. Ezek nem a beruházási bankok túlnyomó hatásának a következményét következményeképp jöttek létre, hanem más okai voltak. De persze, önnek igaza van abban, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az elveszett bizalmat visszanyerjük a bankszektor részére, hogy stabilizáljuk azt, és hogy az adófizetőket mentesítsük a terhek alól, ahol csak lehetséges. De úgy érzem, hogy nagyon sok intézkedés már nem igazolható. Eddig is nagyon sok lépést tettünk meg, például a tőkekövetelményeket megemeltük, aztán a short sellinggel kapcsolatban is hoztunk új szabályokat, tehát már is nagyon sokat tettünk, és nem tudom, hogy ezeknek milyen pozitív hatásai lesznek, sőt, akár lehetséges, hogy negatív hatásai is lesznek ezeknek. És most egy következő sor intézkedést hozunk, például a felügyeleti rendszert átszervezzük. Szerintem kell, hogy legyen bátorságunk arra, hogy egy kis szünetet tartsunk, és kritikus szemmel megvizsgáljuk a munkánkat. Hogy meglássuk, hogy milyen hatása volt. Vannak-e még szakadékok, van-e még hely vagy pont, amiket érdemes javítani, ahol kiegészítő intézkedésekre van szükség. Ott van például a Likadam jelentés, vagy az Egyesült Királyság és az USA reformjai, ezeknek a hatását is érdemes megvizsgálni, hiszen jelen pillanatban azt hiszem, hogy kicsit túl sok a cselekvés. Persze, lehet értelme a banki struktúrák megváltoztatásának, de az, hogy ez a valós problémát megoldja-e, azt nem tudom. És a valós probléma az, hogy nem megfelelő a kultúra a banki vezetés területén, és a kultúrát kell megváltoztatni. Ön is beszélt erről. A kultúra megváltoztatása, ahogy azt mindannyian tudjuk, egy új jogszabály által nem valósítható meg. Ez egy olyan folyamat, ami hosszú időt igényel. Ráadásul olyan módokra és eszközökre van szükségünk, amivel a kockázathoz való viszonyulást tudjuk megváltoztatni a bankok esetében. A felelősség kultúráját kell elterjeszteni a banki vezérek környezetében, ami ilyen pillanatban hiányzik. Persze a strukturális reformok is jelenthetnek megoldást, de ezzel kapcsolatban azért nekem vannak kétségeim. Nagyon sok különböző munkát végzünk, a tudományos körökben is vizsgálják ezt a helyzetet, és akár, ahányan vizsgálják, és amennyit vizsgálják, annál több javaslat találnak elő. Vannak olyan javaslatok is, hogy egy egységes, univerzális, univerzális bank ki modellre lenne szükség. Ezt például az USA-ban most vizsgálják, de hát én csak egy parlamenti képviselő vagyok, nem vagyok szakértő, nem vagyok tudós, úgyhogy nem tudom ezt megítélni, de szerintem a megoldás nem lehet ennyire fekete-fehér. Az, hogy ha kötelező jelleggel szétválasztjuk ezeket a tevékenységeket, ezeket a kétféle banki tevékenységet, ez nem feltétlenül megoldás, és Likana nem azt mondja, Likana nem a beruházási bank elkülönítéséről beszél, hanem a különböző kereskedési tevékenységek megkülönböztetését irányozza elő. Nem akarja, teljes mértékben elkülöníteni a kereskedési tevékenységeket a lakossági tevékenységekről, hiszen tudja, hogy a lakosságnak is szüksége lehet a kereskedési tevékenységekre, és nem csak Európában, hanem a feltörekvő országokban is szükség van a banki partnerekre, akik ezeket a kockázatokat vállalják a lakossági ügyfelek érdekében. Tehát ezzel kapcsolatban, ezzel a szigorú szétválasztással kapcsolatban vannak kétségeim. és még mindig a szétválasztás kontextusában. Hökmark úr volt a jelentése a válságkezelési irányelvnek. Ebben is azt javasoljuk, hogy ha van egy bank, amely nem szanálható, akkor ezt a szétválasztást el kell végezni. De hogy amúgy is el kell -e végezni, a lakossági és a befektetési banki tevékenységeket eleve és ilyen alaposan, ezt nem tudom. Vagy hogy például bizonyos funkciókat kellene csak szétválasztani, például a, funk- a, a kockázatkezelést, ez is egy megoldás lehet. Néhány héttel ezelőtt egy új publikáció látott napvilágot egy professzor tollából, azt hiszem az egyik professzor Bázeli volt, a másik Bonni, és ők együtt írták meg ezt a dokumentumot, amely szerint a megoldás nem a szétválasztás, hanem az, hogy a megfelelő tőke, puffereket és likviditási előírásokat bevezetjük a rendszerbe, ami egyébként a múltban megvolt, hogy 20-50 százalék saját forrásra volt szükség, ezt előírtuk régen, és hogyha például Svájcot nézem, ők éppen ebbe az irányba indultak el. A svájci bankok pont arra lettek felszólítva, hogy sokkal magasabb vagyonuk legyen, mint a, még annál is, mint amit mi a CRD 4-es irányelben javaslunk a tőke követelmény tekintetében. Vannak más eszközök is, amelyek például mondjuk 20%-ra növelnék a saját tőke arányát, de a formális szétválasztással kapcsolatban vannak vannak két, kétségeim. Nézzük a Deutsche Bankot, vagy a Société Generált. Hogyha kategorikusan szétválasztjuk ezt a két tevékenységet, a beruházási banki tevékenységeket a többitől, akkor két szisztemik, vagy rendszer szintű fontossággal rendelkező intézményünk lenne, és akkor ez lenne a probléma, hogyha az egyikük bajba kerül, már az is rendszer szintű kockázatot jelentene. És akkor meg mm, kéne menteni azt a banki ágat. Akkor is kell, hogy legyen egy szanálási alapunk, kell, hogy legyen egy megmentési rendszerünk, ami azt a fél bankot megmenti, még akkor is, hogyha szétválasztottuk őket. És még a, viszont, hogyha a megfelelő elővigyázatosságot előírjuk, akkor sem lesz meg a megfelelő finanszírozási eszközünk még évekig, hogy ezt a hatást el tudjuk érni vele. Úgyhogy ne kövessük el azt a hibát, hogy ö, feltételezzük, hogy a lakossági üzletág az kockázatmentes. Láthatjuk, hogy Spanyolországban például mi történt, ott is a lakossági ágazatban nagyon sok kockázat volt, és nem lehetett szétválasztani a lakossági tevékenységtől a kockázatokat. Aztán a vállalatirányítás és a hosszú távú ösztönzés. Ezzel kapcsolatban van problémám szintén, mert a CRD 4-es irányelvben változtattunk, például a bónuszrendszerrel kapcsolatban, és egy olyan megoldást találtunk, amely szerint az normális fizetésnek a kétszeresénél nem lehet nagyobb a bónusz, hogyha egyébként a, a részvényesek ebbe belemennek, de hogyha nem mennek bele, akkor a fizetés mértékénél nem lehet nagyobb a bónusz. Ez a felső határ, ez a limit azonban nem fogja elérni a célt, szerintem. A nemzeti felügyeleti szervek szerepével kapcsolatban nem mondom azt, hogy nem kell ezeket megegy, megerősíteni, de most egy európai felügyeletre van szükség. Hogyha lett volna ilyen európai felügyeleti rendszer, akkor el tudom képzelni azt, hogy nem került volna ki ennyire a kontroll alól a helyzet, és nem kerültünk volna ebbe a mostani állapotba de ne higgyünk abban, hogy az erőszakos szétválasztása a beruházási tevékenységnek és a lakossági tevékenységnek az majd mindent megold. Lambert úr a zöldek nevében. Nos, Wolf, sok mindennel egyetértek eh, a megállapításait körül, némelyekkel ugyan nem értek egyet, de azért azt elmondanám, hogy a Likanen Bizottság munkáját minőségi munkának gondolom, és az is nagyon érdekes, hogyha megnézzük a csoport összetételét, akkor látjuk, hogy kiegyensúlyozott. Nem úgy működik, mint ahogy általában az Európában működő szakértői csoportok, hogy csak az iparág képviselteti magát. Itt a fogyasztói szervezetek, a felügyeleti szervek is képviseltették magukat, mivel ez egy ennyire sokszínű összetétel, ezért nem is meglepetés, hogy ilyen kiegyensúlyozott ez a jelentés és nem csak szabad, hogy egymásra halmozzuk a jogszabályalkotás szintjeit, nem gondolkodva ezeknek a hatásán. Mindenesetre úgy gondolom, hogy az intézkedés ezen a területen indokolt. Érdemes megfontolni, hogy hogyan lehet visszatérni a finanszírozás területén, a pénzügyek területén egy versenyképes piaci helyzethez. Vannak olyan intézmények, amelyek állítólag a rendszer szempontjából lényegesek, túl nagyok ahhoz, hogy összeomoljanak. Hogyha vannak ilyen intézmények, akkor gyakorlatilag nem piacgazdaságon vagy piacgazdaságban mozgunk, vagyis olyan piaci helyzetet élveznek ezek a szereplők, amely nem megalapozható a versenytársaikkal szemben. Egy másik megbeszélésen is egyeztettünk erről, és kiderült, hogy az Egyesült Királyság eh, pénzügyminisztere egyszer megkérdezte a Deutsche Bank, a kedvenc bankom vezetőjét, eh, hogy válaszoljon igen nemmel, az ön bankja olyan helyzetben van-e, hogy a piaci pénzügyi tevékenységét piaci árakon tudja finanszírozni, vagyis nem élvezve az implicit állami garanciát. És a válasz nem volt. Én nem akarom, hogy piaci árat, árat kelljen fizetnie a Deutsche Banknak a tevékenységeiért. Gyakorlatilag ez állami támogatás. És hogyha megnézzük azokat a tanulmányokat, amelyeket a tudósok végeztek az állami támogatásokkal kapcsolatosan, arra juthatunk, és ez egyébként igaz, hogy az Egyesült Királyságban is, ha hiszünk ezeknek a számoknak, és az Egyesült Államokban is, hogy eh, az állami támogatás mértéke gyakorlatilag olyan mértékű, mint a nyereségük. Vagyis, hogyha nem kapnának állami támogatást, akkor az ilyen nagy intézmények nem is termelnének nyerességet. Én ezt piaci torzulásnak tekintem, és szeretném, hogyha ez az iparág, ami alapvető jelentőségű a piacgazdaság jó működése szempontjából, úgy működjön, mint egy versenypiaci tényező, nem pedig egy államilag támogatott szovjet típusú intézmény. Elnézést, de nagyon így néz ki, hogyan működött a Szovjetunióban a banki rendszer. A Gozbank, a központi bank likviditást biztosított a különböző állami bankoknak, és ezek részei voltak a rendszernek. És egyre inkább ezt tapasztaljuk ma a nyugati világban is. Például az LTRO műveletek gyakorlatilag erről szólnak, a központi bank likviditást nyújt az európai bankok számára, és ezek leginkább egy kartelhez hasonlíthatók mostanában. Nagyon érdekes azt látni, hogy amikor az SSM-et állítottuk össze, és a kritériumokat dolgoztuk ki, Rolf, te is ott voltál, amikor a tanács kialakította azokat a kritériumokat, amelyek által biztosítani kívánták, hogy a legfontosabb bankokat az LKB felügyelje, 120-130-140 bank képviselte 85% körülbelül az összvagyonnak ezt a mértékét. Tehát piacgazdasági szempontból valóban úgy gondolom, hogy reformra van szükség. Követem az érveléseket, és Admatics and Helvis könyvét is elolvastam és az említett tudósokat nagyon tisztelem, de ők is úgy érvelnek, hogy az első intézkedés, amire szükség van, nagyon szigorú likviditási, hitelátételi és, és tőke előírási szabályokat kell kialakítani. Pontosan ezt akartuk, szigorúbb tőke előírásokat akartunk bevezetni, és azt akartuk, hogy az Egyesült Királyságban kialakítsák a magas elvárásokat és szinteket, likviditási szinteket akartunk, illetve hitelátételi korlátozásokat szerettünk volna. Ebben nem tudtunk sehová elérni, és hogyha ezek a szabályok érvényesülnek, ezeket progresszíven kell érvényesíteni, és aztán néhány franki, franciaországi banki vezetővel is egyeztettünk múlt héten, és mi arról beszéltünk, hogy ezek a nagy bankok gyakorlatilag torzítják a piacot, és ők is azt mondták, hogy a Morgan Stanley-vel, a Goldman Sachs-el kell versenyeznünk, és fontos, hogy mi is olyan nagyra tudjunk nőni, mint ezek a versenytársak, ami azt jelenti, hogy mi nagyobbak legyünk, vagy felülemelkedjünk a demokrácián, vagy a, kormányok szabályozó képességén, ezt nem akarjuk. Ami a likane megközelítést illeti, mivel a nagy intézményekkel foglalkoznak, ne feledkezzünk el arra, hogy univerzális bank maradhat egy bank, ezzel nincsen semmi probléma egy bizonyos mérethatárig. Nagyon támogatom azt, hogy maradjon meg a piac sokszínűsége, és maradjon meg az univerzális bankok modellje is, egy bizonyos mérethatáron alul. Ha valaki túl nagy, és túl nagy ahhoz, hogy megbukjon, akkor ez azt jelenti, hogy már túl veszélyes a létezése. És ideológiai szempontból nem egyeztethető ez össze a versenyalapú piacgazdasággal. Ebben a tekintetben én a piaci liberálisokkal értek egyet, vagyis, hogy menjünk vissza a versenyhez, térünk vissza az alapokhoz. Ez nem vicc, a verseny nagyon lényeges tényező, és úgy vélem, hogy ösztönzi a megfelelő piaci és üzleti működést és viselkedést, és a valódi valódi értékképzést, és nem szabad, hogy csak a jövedelmekből vagy a tökéjövedelmekből éljen minden piaci szereplő. Nagyon fontos, hogy egységes legyen a piac Európában, ezt sokan kifejtették, és ezzel kapcsolatosan súlyos aggodalmaim vannak. Már az euró krízis kezdetétől tapasztaljuk, hogy egyre inkább szétaprózódik az egységes pénzügyi piac. Cipruson mi történt a hétvégén? Véleményem szerint ez az egyik legsúlyosabb és legfelelőtlenebb döntés, amit az úgynevezett európai döntéshozók hoztak. Hogyha őszinték vagyunk magunkkal, akkor tudjuk, hogy ez még inkább ösztönözni fogja az európai piac szétdarabolódását hogyha ezt kiegészítjük a reformokkal, akkor gyakorlatilag a rendszer szintű intézményeket célozzuk meg, amelyek gyakorlatilag határokon átnyúló módon működnek Franciaországban, Hollandiában, működő bankok kompatibilitása egymással még bizonyításra szorul, és ez is tovább forgácsolja az egységes piacot olyan intézmények tekintetében elsősorban, amelyek határokon átnyúló módon dolgoznak. Ezért még nehezebb lesz szabályozni ezeket az intézményeket, nem hogy könnyülne, megkönnyülne ezeknek a szabályozása. Úgyhogy Rófal egyetértek, már ez az ok is elég arra, ez az egy ok, hogy európai szinten lépjünk fel, és most mert különben azt mondhatjuk a franciáknak és a, németeknek, hogy sikeresen megakadályozták az európai szintű reformot és cselekvést. Intézményes reformra van szükség, és Európa a megfelelő szintje ennek, és nem egyetlen tagállam, még hogyha a legnagyobb tagállamról beszélünk is. Úgy gondolom, hogy elég sokat beszéltem már és nagyon érdekes volt ez a vita, módosító indítványokat is kívánok benyújtani, és úgy gondolom, hogy nagyon sok tényezőben közös álláspontot tudunk majd kialakítani, például, hogy állami garanciát nem akarunk piaci tevékenységekkel kapcsolatosan, és gondolom mindenki valódi versenyre törekszik. Köszönöm. Um, I have... Vannak további hozzászólóink. Limonyok. Bocsánat. hátültél, akkor jelezni kell. Korábban megadtam volna a szót az ICR nevében, akkor hozzászólhatsz, parancsolj. Elnézést. Vicky Ford lenne az első, első, mert frakció nevében szólt. Árnyék előtt váltottak. Van egy nyilatkozatom Said nevében, és a saját gondolatomat is hozzáfűzném. Said azt mondja, Általában elégedett vagyok a jelentés tervezettel, világosá tenném, hogy elfogadhatatlan az, hogy a bankok adófizetési támogatásból húzanak közvetlen vagy közvetlen hasznot. A tőke megfelelési irányelv és az eredeti helyén való adó többet kell tenni. A szétválasztása a banki műveleteknek vizsgál, tovább vizsgálandó részemről. Nagy-Britanniában most van folyamatban új kemény ringfencing szabály bevezetése, végig kell gondolni, mennyire hatékonyan működnek ezek, és mit old meg, és mit nem old meg ez a ringfencing szabály. Különösen aggaszt a francia és német felek működése saját reformjaik, mert a belső piac mindenképpen szigorú megbízott pénzügyi alapokon kell álljon. A reformok révén a lehető leginkább elkerüljük az adófizetőket, ne kényszerítsük újra arra, hogy elbukott bankokat húzzanak ki a csávából. A, a irányítás javítása is fontos cél. A többi frakcióval meg kell vitassam a módosítók beterjesztésének lehetőségét, annak érdekében nemzetközi pénzügyi jelentési rendszer vezetése mennyire ásná alá a pénzügyi stabilitást. Nagyon sok befektetőnek aggályi vannak azzal a szerepkörrel kapcsolatban, melyet a deficit számviteli sztenderdek bevezetése jelent. Szeretném megvizsgálni a jelentéstevővel és az azokat a gondolatokat, amelyek a bizottság ajánlásaiban rejlenek, különösen a szakbizottsággal együtt azt szeretném, ha a bank ki ágazatreformja az ügyfeleket segíteni, legyenek azok vállalatok vagy egyéni ö, megtakarítások ö, tulajdonosai, és ehhez megfelelő ösztönzőkre van szükség. Hozzátennék néhány saját gondolatot ehhez a felolvasott szöveghez. Az elmúlt napok ciprusi eseményei jól mutatják, hogy még nagyon egyszerű banki modellek is nagyon kockázatosak lehetnek. És amikor a betéteket fenyegeti veszély, akkor nagyon nagy a, a, a közvélemény reakció, és nagyon erős politikai nyomás nehezedik az egyszerű betétesek megvédelének érdekében a döntéshozókra. A fertőzés terjedését kell megállítani, ezért a, a egyszerű betétes modellre vonatkozó politikai nyomás, politikai döntéshozói nyomás nagyobb, mint a többi műveletre. Ez még fontosabbá teszi az RD-ban kifejtett tevékenységünket, a Bélin szabályok szabályozásával és a fő ö, kötvény tulajdonosokra vonatkozó szabályok nagyon fontosak. A CRD-val kapcsolatos tárgyalások aggasztanak, mert a szakbizottság álláspontja a Bélin szabályokkal szemben a tárgyalás során egyre távolabb kerül a, három, a, a trilógusban, hogy az egy legfontosabb kö, követelésünk, és a Sunrise close kapcsolatban tárgyalják, ez, de ez korán sem tökéletes megoldás. A ringfencing kapcsán értem a többi érvet, figyelme kell vegyük a banki ágazat sokféleségét, én azt javaslom, hogy lehet, nem kell mindenkire rá húzni ezt a szabályt, ám ha a bank túl bonyolult ahhoz, hogy megmentsék, ebben esetben a ringfence eszköz bankról bankra vizsgálva egyes hatóságok részéről vizsgálható megoldás lehet. Aztán a jutalmazás kérdésében. Arlen, bár amit, mindent, amit leírtál, az egyetértek. Hosszú távú ösztönzőkre van szükség, nem készpénzben, hanem akár kötvényben vagy részvényben is lehessen fizetni a jutalmat hosszú távú teljesítmény alapján hosszú távon fizetve jutalmakat. Többször elmondtuk, hogy a prémium plafon kockázatot jelent. Lassan elindult a leutóbbi CRD háromadó megbeszélés után a prémium plafon a, a frontloading kockázatát veti fel, és ez az a precedens, amit nem szeretnénk követni, ezt helyesen írtad le a szövegedben. És még egy dolog, az is fontos szerintem, hogy belássuk, hogy a bank kifizetésre vonatkozó szabályokat nem lehet egy az egyben más ágazatokra is alkalmazni, ahol nincs olyan nagy morális kockázat, és nincs olyan nagy politikai ö, potenciális ö, nyomásgyakorlás. Igen. Köszönöm szépen, Erle. Szeretném először is üdvözölni a jelentés tervezett minőségét, amit Arlen McCarthy nyújtott be nekünk. Ez a jelentés abban a pillanatban érkezett, amikor számos ország már felhívást intézett az irányba, hogy banki reformra van szükség. Szeretném támogatni azt a gondolatot, amit Corin Wortmann Kor is megvédett, illetve Philip Lambert is, mégpedig azt a gondolatot, hogy európai megközelítésre van szükség. Ez az európai megközelítés kétszeresen is fontos. Egy oldalról azért, mert ezáltal lehetne javítani azokat a szövegeket, amelyeket Franciaországban, Németországban már elfogadtak, amelyek eléggé vonakodóak, eléggé szégyenlősek az USA-ban elfogadott szövegekhez képest, illetve ahhoz képest, amit a Likanel jelentés tartalmaz. Néhány kolléga két kockázatot lát ebben a szövegben, illetve én két kockázatot látok ebben a szövegben. Az egyik a bankok kockázatának csökkentése azon bankok esetében, amelyek túl nagyok ahhoz, hogy csődbe menjenek. Ezzel kapcsolatban Lamberts kolléga felvetette azt, hogy egy oldalról meg kell kérdőjelezni a bizonyos tevékenységek állami garanciájának a kérdését, és a másik az, hogy a, el kell vágni ezt a köldögzsinort, ami a lakossági tevékenységeket összeköti a gazdaság szempontjából kevésbé hasznos tevékenységekkel, ha mondhatom így. A tét a verseny, de nem csak a tekintetben, hogy a bankok méretét csökkentsük, hanem a tekintetben is, hogy a belső piacon egységesíteni kell a versenyszabályokat, mert hogyha bizonyos bankok számára teljesítendők a versenyfeltétek, mások számára nem, akkor az versenytorzuláshoz fog vezetni. Tehát, hogyha a belső piacon teljes mértékben versenyszempontból akarjuk megközelíteni a kérdést, akkor európai megközelítésre van szükség, még pedig gyorsan. A banki reform, és lehetséges-e ennek a végrehajtása? Hát több lehetőség van. Látjuk a Volcker szabályt eh, Amerikában, amely valami olyasmit tesz, ami Barnier biztos úrnak a fejében is van, és egy kicsit még több annál, mint amit Likanen vagy más reform javaslatot tevők Európában tettek. A Volker szabály érdekes, mert megtiltja megtilt bizonyos, túlságosan kockázatosnak tekintett tevékenységeket, a prohibited kifejezést, tehát a tiltás kifejezést használja. Az árnyékbanki tevékenysége, amelyek bizonyára tudják, ezzel kapcsolatban is van egy még hát eléggé dadogós jogszabály Európában, de itt ők is többet tesznek, és többet tesz a Likanen jelentés is. Tíz nappal ezelőtt beszélgettem Likanen úrral, mégpedig részletesen, és amikor a jelentését olvasom, abban is, tartalmazhat, abban is található két javaslat. Az egyikre Krinc úr is felhívta a figyelmet, hogy meg kell erősíteni a saját forrásokra, a saját tökére vonatkozó szabályokat. Ezeket a, ezeknek az arányát meg kell növelni, és hogyha az átlagnál kockázatosabb tevékenységeket vállal egy bank, akkor még tovább kell emelni ennek az arányát. Likanen azonban a leány vállalatosítást tartja a jobb megoldásnak. Mit is ért ez alatt? Azt érti, hogy a, felügyel, a bankfelügyelet hatája alá tartozanak azok a tevékenységek, amelyek például mondjuk a Volker szabályban is szerepelnek, és ezeket egy bizonyos leányvállalat végezze. És utána a leányvállalat és az anyabank közötti kapcsolatokat nagyon szigorúan kell szabályozni. El kell különíteni az anyabank és a bizonyos pénzügyi tevékenységeket folytató leányvállalat közötti kapcsolatot, tehát ezeket el kell, szét kell egymástól választani, el kell vágni a köldögzsinót. A jelentéstevő asszony is utal erre, tehát egyrésztről, amit a jelentéstevő hogy mondott, hogy el kell vágni a köldögzsinót, el kell választani egymástól a lakossági és a kereskedelmi vagy beruházási tevékenységeket, amelyek kockázatosabbak, más oldalról viszont növelni kell a tőkekövetelményeket, a saját források, a saját vagyon arányát. Ez a javaslat, amit egyébként szerintem közvetíthetne az Európai Parlament, ezzel kapcsolatban lehetnénk eléggé egységesek, ha jól látom, nagyon fontos egyébként ennen, ezen jelentés tekintetében, hogy óriási többséggel felsorakozzunk mögötte, hiszen ha július előtt nem történik semmi, ahogy ez elhangzott az imént is, akkor már utána nem tudunk mit tenni. És aztán itt a jelentések fordításával kapcsolatban szerintem meg kellene próbálni megoldani ezt a problémát. Én is francia nyelvű vagyok, de hát én elbírtam olvasni angolul. Fontos, hisz, hogy gyorsan haladjunk, és ezért nem szabad leragadni az ilyen fordítási vitáknál. És hogyha azt akarjuk, hogy a bizottság július előtt egy szöveget nyújtson be, akkor nem tettünk más, mint hogy mi gyorsan haladunk. A lehető leggyorsabban és a lehető legnagyobb többséggel fejtjük ki a véleményünket egy olyan ö, jogszabály tekintetében, ami rendkívül szimbolikus az állampolgártársaink szempontjából. Schmidt úr szó. Jag kände mig att det var Köszönöm. Elnök asszony, jelentéstevő asszony. Wortmann Kohl asszonytól, Gozes úrtól és Jüling asszony úr, képviselők az anyanyelvünk használatára hívtak fel, én is ezt tenném akkor most. Aztán a végén angolul is mondok egy pár dolgot azért. Most azonban hagy térjek ki arra, hogy mindenképpen lépnünk kell. A, úgy tűnik a jogalkotási út végtelen ebben a témában. Nincs, nem lesz vége soha a jogalkotásnak. Bárnyi úr egy hosszú listával állt elő, 35 vagy nem tudom hány javaslat áll rajta. Ezen javaslatok és jogszabály tervezetek némelyikét már említettük is ma. Ezek még nem is állnak rendelkezésre, még tervezett formájában sem készültek el, és mielőtt még egyáltalán felmerülnének, és akár mérlegelhetnénk hatásaikat, holott ez a hatások sokszor nagyobbak, mint amit a G20-ak értékelik, még ezelőtt már újabb jogalkotási forduló indul el. Talán elég mindenből, talán várjuk meg, hogy milyen hatása van a jogalkotási csomagnak, aztán hozzunk új jogszabályokat. Ebben áll a mi felelősségünk végső soron, mint jogalkotóké. Sokan bírálnak engem hogy én túl nagy barátja volnék a bankoknak. Ez egyébként nem helytálló, ám mindenképp azt mondom, ahogy Lambert úr is mondta, hogy jó bankokra szükség van. Nem minden bankot lehet feketére festeni. Fontos, hogy kiegyensúlyozott jogszabályok álljanak rendelkezésre, megfelelő garanciák álljanak fel az ügyfelek védelmére, ám az is fontos, hogy egy működő piacunk legyen. És e tekintetben nagyon sok gond van Európában ezek azok a kérdések, amelyeket fel kell vessünk. És Likanen úr maga is elmondta, hogy van ok további elemzésre a javasolt jogszabályok hatásait vizsgálandó, pozitív és negatív hatásait. Ez, a, ez nem egy új gondolat, egészében Klinz úr ö, gondolatait támogatom. És a végén a konklúzióm az, hogy hadd utaljak arra, amit Filip mondott. John Maynard Keynes mondta, hogy a vég, végsősorban mindannyian liberálisok vagyunk. Nem ezt mondta? Vagy mint halottak, mondja Keynes úr. Ezt a eh, bombót át lehet fordítani a zöldek felé eh, tett konszenzus eh, szellemében. Filip, kíváncsi vagyok erre, mert Európának most több versenyre van szüksége a több verseny pedig erős politikai erők is támogatják, a, a ti erőjéték is. Igen, nagyon érdekességhez válni a vita Ferrero úr asszony. Köszönöm szépen, angolul szeretnék beszélni. Nem Luling asszonyal és Gosszesz úrral akarok vitatkozni, de úgy gondolom, hogy egy ilyen eh, szakmai jellegű vitát így azért leegyszerűsíthetünk némileg. Azzal kezdeném, hogy eh, úgy gondolom, maga a probléma nem feltétlenül az, hogy sokszintű a jogszabályok eh, halmaza, és mostól ismétnek válaszolnék, valóban nagyon részletezett a szabályozás, de az igazi probléma vagy kérdés az, hogy szükséges-e ez a szintű szabályozás. Másodszor, hogy a szabályozás következetes-e, koherens-e. Szerintem ez a legkritikusabb kérdés. Az új jogszabályok szükségességével kapcsolatosan úgy gondolom, hogy valószínűleg ezekre szükség van, és Limenvel egyetértek, hiszen ő is elmondta, hogy egyértelmű üzenetet kell közvetíteni, és jelzést arra nézve, hogy még nem találtunk végleges megoldást a problémára, ami a következetességet, egységességet illeti. Vannak itt még nyitott kérdések, és Eileen véleményét is kikérném ezekben a kérdésekben koherenciáról beszéltünk, ennek a fontosságáról, és mi a végcélunk, elképzelésünk ebben a kérdéskörben. A belső piacsal kapcsolatosan sokszor elhangzott már, de gyakran nagyon sok idő eltelik, aztán az Egyesült Királyság így szabályoz, Franciaország úgy, Svájc valahogyan másképp, és aztán a belső piac szabályozására azért van szükség, mert a gyakorlatban a tagállamok szabályoznak, ezért gyorsan kell lépnünk, különben nagyon megosztottá válik a belső piac, és lehetetlenné válik a valódi verseny ebben az esetben. Vagyis valószínűleg újra kell foglalkoznunk ennek a szükségességének a kérdésével, és ebből a szemszögből is meg kell vizsgálnunk. Ami a koherenciát illeti, úgy gondolom, hogy részletesebb elképzeléssel kell rendelkeznünk arról, hogy mi a célunk, és milyen problémákra kívánunk megoldást találni. Ami ezt a szempontot illeti, nagyon fontos, hogy tisztában lássunk a tekintetben, hogy mik a határaink, és hogyan tudjuk megoldani a becsődölt bankok problémáját. Okmark úr jelentése pontosan ezzel a kérdéssel foglalkozik, és mik a korlátozottságaink például ennél a nagyon összetett Bélin eszköznél, amikor olyan bankról van szó, amely alapvetően lakossági banki tevékenységet lát el. Tehát egy olyan bank, amely betéteket gyűjt és lakossági banki tevékenységet folytat, ez is bajba kerülhet, és nehézségekkel nézhet szembe. Ez nyilvánvaló, ezt korábban többen elmondták, de azok az eszközök, amelyekkel mi dolgozunk, korlátozott lehetőséggel rendelkeznek ezeknek a problémáknak a megoldására. Tehát, hogyha ezekben a tényezőkben gondolkodunk, akkor összhangot kell kialakítani a betétek védelme között egy részről, illetve a lakossági tevékenység napi folyamatait, másrészt hogyan tudunk kockázatosabb kérdések, kockázatosabb folyamatokra megoldást találni, mint például a Bélin, és végső soron eljutni egy olyan irány elindításáig, ami egy kicsit az FDIC-re hasonlít az Egyesült Államokban, vagyis hogyha egy bank bajba kerül, akkor a betéteket garantálják, és a napi munkát, a szokásos üzletmenetet, de nem olyan eszközökkel, amelyeket mi próbálunk most erre a célra felhasználni. Vagyis vissza kell ezt kapcsolni két további tényezőhöz. Az egyik az, hogy milyen mértékben támaszkodhatunk a betéti garancia rendszerekre, és hogyan alakul majd ezekkel kapcsolatosan a szabályozás, és milyen szerepet játszhatnak ezek a jogszabályok a betéti, illetve a betétek védelme és a lakossági tevékenység védelme tekintetében, ezt hogyan tudjuk biztosítani. És a következő tényező az egységes felügyelet és az egységes vita megoldási hatóság szerepe. Nagyon komplexek ezek a kapcsolódási pontok, és ezt következetesen kell tárgyalni azzal összefüggésben, ahogyan a bankok méretéről tárgyalunk, egyetértek, hogy egy országot nem tehetünk felelőssé egy olyan bank tevékenységért, ami akár nyolcszorosa amelynek a mérete e, eszközértéke talán nyolcszorosa az adott ország e, vagyonának. Az egységes e, felügyelet szerepét európai szintre kell emelni, és akkor talán újra kell értékelnünk a versenypolitikának az aktivitását, és valóban érvényesül-e valódi versenypolitika, akkor korlátoznunk kell a bankok nagyságát. Ezt nemzeti szinten tegyük-e meg? Az ország méretével összevetve, illetve a bankok méretét figyelembe véve, vagy pedig ezt a felügyeleti szerkezet kapacitás figyelembevételével kell megtennünk, illetve az egyéb felügyelő hatóságoknak az erejével, a hatáskörével összevetve. Egyébként teljesen eltérnek majd a banki szerkezetek, a banki piaci szerkezetek, és az adott ország méretéhez fognak ezek igazodni, ahol a banknak a központja van, és ennek óriási hatása lesz a belső piac egészének működésére. Tehát csak néhány tényezőt szerettem volna felvetni és a vitában megfontolásra ajánlani. Nem az okoz számomra gondot, hogy szükség van-e ezekre a jogszabályokra, hanem hogy ezek hogyan fognak összhangba kerülni azzal, amit a munka más dimenzióiban meghatároztunk. Egyetértek teljes mértékben a 15. bekezdés tartalmával, amikor azt mondjuk, hogy védeni akarjuk a betétesek érdekeit és a betéteket. Ezt milyen eszközökkel tesszük meg? Az alapfeltételeket ezen a ponton is tisztázni kell, és van egy részletesebb észrevételem a 26. bekezdéssel kapcsolatban. Itt úgy gondolom, hogy fel kell hívnunk a bizottságot, hogy rendelkezzen nem csak a nemzeti felügyeletekről, hogy ezek biztosítsák a bankok szétválasztását, hanem azt kellene mondani itt, hogy a releváns felügyeleti szerv, mivel ez nagyon meghatározza, hogy a bankok mért, méretét és a különböző határértékeket hogyan kezeljük, és végső soron még azt kell mondanom, hogy az előadó javaslatával egyetértek. Hökmark úr. Thank you very much. Köszönöm szépen, és köszönöm ezt a jelentést számos kérdést felvet, amiről már régóta vitázunk. Én egy kicsit szkeptikus vagyok. Azzal kapcsolatban, amit csinálunk, lehet egy kicsit ironikusan fogok hangzani, de most már mindent megpróbálunk szabályozni, mi csak lehet. És hogyha valami megmocan a társadalmainkban, az országunkban, akkor azt rögtön le akarjuk szabályozni és az európai növekedés az nem a gazdasági jogszabályoktól függ. Számos párhuzamos úton próbáljuk megoldani különböző eszközökkel ugyanazt a problémát, és ez problémákhoz vezet, koherencia problémákhoz. Először is úgy gondolom, hogy fontos emlékezni arra, hogy nagyon sok finanszírozásra van szüksége az európai gazdaságnak. Ez egy általános probléma. Néha teljesen biztonságban akarunk lenni, máskor kockázatot akarunk vállalni pénz kölcsönzése által. De emlékezzünk arra, hogy abban a pillanatban, amikor egy bank kölcsönad ad pénzt, azzal már kockázatot vállal. És hogyha csökkenteni, a kisvállalat is kockázatot jelenthet, a nagy cég, amely beruházásokat végez, az is kockázatot jelent, és azt is szeretnénk, hogy vállalják ők ezeket a kockázatokat. Úgyhogy e tekintetben egy kicsit megkérdőjelezem a Rikenen bizottság eredményeit, akik a a, kiskeres, a lakossági és a beruházási ágaz szétválasztásával nagyobb biztonságot akarnak teremteni. Én a megfelelő definíciót sem látom problémamentesnek, és a ciprusi probléma is felhívja a figyelmünket arra, hogy nem a, a problémának nem a fő oka az, hogy a kiskereskedelmi, illetve ö, lakossági és a beruházási tevékenységek összeolvadtak. A Ciprus pont a lakossági üzletek került bajba. A lehető legjobb üzleti modellt a jövő számára most majd szabályozással meg tudjuk alkotni. Néhányan ezt gondolják, én nem. Én nem gondolom, hogy olyan jogi keretre van, én azt gondolom, hogy olyan jogi keretre van szükség, ami világosságot teremt, átlátható, és uh, itt jutok el néhány olyan problémához, ami a különböző jogszabályok közötti különbségeket érinti. Vannak a garanciarendszerek, amelyek bizonyos módokon remélhetőleg sikere járnak. Aztán ott vannak a CRD 4-es és a kapcsolódó jogszabályok, amely azzal foglalkozik, hogy hogyan tudunk a bankrendszerbe biztonságot építeni jogszabálya a tőkekövetelmények meghatározása által. Aztán van egy másik téma, aminek én vagyok a, a jelentéstevő, ez a közös állásfoglalás, ami azt vizsgálja, hogy a hatóságok hogyan tudják biztosítani azt, hogy egy bank szanálható legyen. De most akkor definiálni kell azt, hogy mi az, ami szanálható, mi az, ami nem szanálható, és védőhálót kell vonni az egyik rész köré, és akkor most meg kell különböztetnünk, hogy könnyebb szanálni egy lakossági bankot, mint egy beruházási bankot? Nem vagyok benne biztos. A mi szempontunkból szerintem az kéne, hogy a probléma központi része legyen, hogy biztosítsuk, hogy a bankok tudjanak fejlődni, nyereségesek lenni, úgy, hogy a jogszabályokat betartják, de nem határolják el a különböző üzleti területeket. Én nem látom azt, amikor körülnézek, hogy a probléma a pénzügyi válságban abból eredne, hogy voltak beruházási bankok, beruházási banki tevékenységek és lakossági banki tevékenységek ugyanazon az intézményen belül. Hogyha azt mondjuk, hogy a bankoknak csak a lakossági tevékenységre adunk engedélyt, akkor az kockázatot jelent, mert akkor nem tudják az üzleti modelljüket fejleszteni a lehető legjobb rendelkezésükre álló lehetőségek szerint. Most különböző utakat járunk tehát, és ezeken ugyanazokat a dolgokat szeretnénk szabályozni. Vannak a bankgarancia rendszerek, a CRD 4-es, a, a szanálási és helyreállítási irányelv. De szerintem, amikor az első lépéseket megtettük, akkor az egységes piac sarokköveit biztosítsuk, és tekintsünk körbe, hogy milyen hatásai voltak az intézkedéseinknek, és szerintem a szétválasztás a lakossági és a kereskedelmi üzletek között nem a megoldás az európai bankrendszerek problémáját nem ezzel tudjuk szerintem megoldani, legyünk óvatosabbak. Elnök asszony, és jelentéstevő asszony egybe, ö, sajnálom, hogy már mindjárt a kiinduló ponttal kapcsolatban nem értünk egyet, de ezt el kellett mondanom. Én ezt egyáltalán nem sajnálom, mondja az elnök asszony. Engedjék meg, hogy ezen problémák közül néhányról beszéljek. Az egyik dolog, meg fogom kérni a titkárságot, hiszen nagyon rövid volt a jelentés hossza, úgyhogy a, meg fogom kérni a titkárságot, hogy a Likanen jelentésről tartsanak egy tájékoztatót, mert a vitából világossá vált számomra az, hogy egy kicsit zavaros az elképzelésünk az a kapcsolatban, hogy Likanen mit is javasol, ezt tisztázzák. Mm, hosszú ez a dokumentum, és a konkrét részleteket is át kell rágni, hogy pontosan lássuk. Szeretnék most egyenként reagálni az embereknek, de látom, hogy sokan már elmentek, hát így elég nehéz vitázni, hogy a vita partnerem nincs itt a teremben. Hát remélem, hogy majd a kollégák továbbítják a kollégáknak a válaszaimat. Az összes vita nyomán is volt Mankol, azt mondta, hogy legyen jog, biztonság, és hogyha előre akarunk lépni, akkor ne legyen önkéntes a struktúra, mert hogyha önkéntes a struktúra, akkor lehet majd válogatni, és akkor nem lesz egységes piac, mert mindenki mást fog csinálni, ahogy azt most is teszi. Úgyhogy ha erre akarunk összpontosítani, akkor függetlenül attól, hogy tetszik-e vagy nem, tudatosítani kell magunkban, hogy éppen ez történik és az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Németországban, és ahogy Voltman Kollasszony is mondja, már Hollandiában is gondolkoznak a strukturális változtatásokon, és valaki az elmúlt vitában is mondta, amikor konkrétan ezekről az ügyekről beszéltünk, hogy igen, ott van a tőkekövetelmi irányelv és szabályozás más területeken is, akkor most nem kellett volna ezen az úton elindulni három évvel ezelőtt? nem a struktúrás reformmal kellett volna kezdenünk akkor három évvel ezelőtt? Mert akkor, ha azzal kezdtük volna, akkor a többi ügyek, a, a tőkekövetelmény vagy a likviditási kérdések, azok már le lennének fedve. Úgyhogy lehetséges, hogy az az idő, amit arra fordítottunk, hogy gondolkozzunk azon, hogy mit tegyünk a struktúrával kapcsolatban, lehet, hogy ezek a struktúrával kellett volna kezdenünk, és az összes többi részletet a későbbiekben kellett volna megvizsgálnunk vagy kezelnünk. És ő mit is mondta, Schmidt úr is mondta, akkor nem jutottunk volna oda, odáig, mint ahol most vagyunk, hogy különböző ügyekben egy sor különféle jogszabályunk van. Tehát szeretnék én is világos lenni azzal kapcsolatban, hogy szerintem nem látunk világosan a tekintetben, hogy egy teljes és átfogó jogi szétválasztást szeretnénk a bankok esetében elérni. Nem. A tevékenységeket szeretnénk szétválasztani, és ezzel kapcsolatban csak annyit mondjuk, hogy finanszírozás szempontjából válaszuk őket szét, őket szét. Különböző zsákból költsék rá a pénzt. Amit Klincz úr mondta, hogy a számos lakossági bank is csődbe ment, és nézzük meg, hogy mi történt a, és ne csak a kereskedési tevékenységekre összpontosítsunk, amikor a lakossági oldalon is voltak problémák. De hát pont ezért kellett volna a szétválasztás, mert ezt más egyedi jogszabályokkal nem lehet megoldani. A kultúrát csak strukturális változásra és a működés megváltoztatásával lehet elérni. És amikor majd a kultúra megváltozik, és tökéletesen igaza van, hogy voltak problémák a lakossági szektorban, de miért? Azért, mert nem volt meg ez a szétválasztás, és a kultúra, a túlzott kockázatvállalás kultúra és a beruházási oldalon megjelent a lakossági oldalon is. Tehát voltak éppen ezért olyan problémák, mert a nagy kockázatú beruházási oldal megfertőzte a tevékenységeivel, a tevékenységi stílusával a lakossági oldalt. Úgyhogy a kérdésem az, hogy mit akarunk tulajdonképpen megvédeni? Ha megnézzük, hogy mi történik Cipruson, akkor azt látjuk, hogy azt szeretnénk, hogy az emberek továbbra is hozzáférjenek a bankszámláikhoz, tudjanak kölcsönt felvenni, tudjanak lakást vagy házat eladni és vásárolni. Jelen pillanatban most minden megállt, minden befagyott, mégpedig azért, mert annyi komplikáció lépett fel, és annyira összegabajodott a lakossági és a beruházási oldal. Úgyhogy attól tartok, hogy muszáj, és nem a célt választani. Engem nem érdekel, hogyha a Deutsche Bank 75%-ban beruházási bankolást akar végezni, és csak 25%-ban a lakossági tevékenységet, rendben van. Folytassák. Amit nem tehetnek, az az, hogy a lakossági kockázatokat ugyanolyan magas szinten tartják, mint a beruházási oldal kockázatát. A beruházási oldalon tőlem vállaljanak olyan kockázatot, amit szeretnének, de akkor azért a kockázatért ne az adófizetős, ne a kormány kelljen, hogy majd fizessen, hogyha valami balul sül el. Hogyha ő kockázatot akar vállalni, legyen de akkor vállalja a következményeit is. Ő például, ő fizessen érte, ne az adófizető. Pont ez az a pont, amit Filip is felvetett, hogy implicit módon, hogyha egy szabad piaci gazdaságban vagyunk, akkor, akkor nem is érvelhetnek amellett, hogy a, az egyedi lakossági beruházó, a lakossági ügyfél fizesse a beruházási banki ár kockázatait. Szerintem ezért kell nagyon óvatosnak lennünk, amikor gondolkozunk. Nem kell még alapvető döntést hoznunk, de azt szeretnénk, hogy a, a lakossági oldal működőképes maradjon. Még akkor is, hogyha a beruházási oldal olyan kockázatokat vállal, ami azt az ágat veszélybe sodorja, de ne sodorja veszélybe az egész bankot, a lakossági mondjuk kis betétesek pénzével együtt ne tűnjön el az egész a csatornában. Nos, ebben a helyzetben látnunk kell, hogy bizonyos tagállamok szeretnék megvédeni a bankokat, és nem akarnak olyan helyzetbe kerülni, ahol, amit azt sokszor mondtuk, ezek a túlzott kockázatok az adó adófizetők vagy a kormányok vállán kell, hogy nyugodjanak. Tehát meg kell egy olyan, találnunk egy olyan rendszert, egy olyan struktúrát, ami biztosítja azt, hogy ennek dacára, mert fenntartjuk a belső piacot, az egységes belső piacot. Ez a probléma. Ezen a célon szeretném, hogy elgondolkozzanak a kollégák. Még nagy részletekben nem mentem, de szerintem nagyon logikusnak tűnik az, hogyha hogy, hogy a magán szférának a vesztesége az maradjon a magánszféráé. Hogyha a beruházók zsebre teszik a pénzt, akkor amikor jól megy az üzlet, akkor vállalják a következményeket, akkor is, amikor nem megy jól az üzlet. Hogyha valaki hisz a szabad piacban, akkor nem a kiskeres, nem a lakossági banknak kell vállalni a kockázatot akkor, amikor rosszul mennek a dolgok, és a beruházási bank kell, hogy zsebre vágja a pénzt, amikor jól mennek a dolgok. Ez így nem helyes. Akkor a kockázatot vállalja az, aki a kockázatért a felelősséget vállalja az, aki a kockázatot vállalta. Tehát kérem majd akkor a titkárságot, hogy segítsen áttekinteni, hogy mit javasol Likanen. Likanen nem azt akarja javasolni, hogy a bankok struktúráját, hogy a bankok üzleti modelljét megváltoztassák ők vigyék az üzletet, ahogy szeretnék. Csak annyit mondja, hogy nem várhatjuk az adófizetőt, hogy az adófizető mentse meg a bankot. Miért az adófizető fizessen a bank túlzott kockázatáért és az ebből eredető kudarcért? Maradhat olyan helyzet akkor, amikor a betétek, de ilyen pillanatban nem ez a helyzet egyébként Cipruson. Cipruson most gyakorlatilag nem történik banki tevékenység, az emberek nem férnek hozzá a pénzükhöz. Biztosítanunk kell, hogy egy válsághelyzetben a hatékonyan továbbra, vagy gyakorlatban továbbra is legyen pénzmozgás. Ezt kell biztosítani, azt, hogy a lakosság hozzáférjen a bank számláihoz, hogy az ő pénze biztonságban legyen. Jó, most nagyon sok témában nem mentem bele, amit szerettem volna, mert nem volt rá időm, de remélem, hogy majd egy kicsit hosszabb vitát is tudunk az alapvető problémákról folytatni, Hökmárk úr. Köszönöm. Reagálnék erre. Szerintem senki sem szeretné itt, hogyha az adófizetők fizetnék meg a bankok veszteségeit. Ez a jogszabály célja. Nem csak a CRD 4-ben, a magasabb tőkekövetelményekben, hanem hanem az egész gondolatkör erről szól. A fő cél az, hogy először részvényesek viseljék a kockázatot, aztán a befektetők a bankban. Ha pedig ezt ketté választjuk, az meg elég furcsa azért. Hiszen a bankot szét lehet szedni különféle lakossági tevékenységek között is, illetve a befektetés között, akkor kivállalja a kockázatot a, a, a lakossági banki ágazatban. Végső soron a részvényesek kell, hogy ezt tegyék. Ha nagy a bank, több részvényese van. Ha meg nagyon sokféle tevékenységet folytat egy bank, akkor több részvényese van, akik a veszteséget viselhetik. Tehát az nem megy, hogy egyes befektetések a befektetési bankba mennek, mások meg a, a, a, a betétes műveleteket támogatnák. Ez így elég furcsa lenne. És követve a, a, a vita logikáját, igen, persze más kockázatok rejlenek minden egyes tevékenységben. Egyes kockázatok a, a lakossági művetek vannak, például a, a, a lakásépítés, vagy a, a jelzálog hitel kihelyezés, az is kockázatos, vagy mondjuk a, a KKV-kba való befektetés, az külön kéne választódjék a nagyvállalatokba való hitelezéstől? Szerintem egyetlen részvényes, vagy befektető sem mentesülhet a veszteséges tevékenysége felelőssége alól. Ám amit most csinálunk, azzal egy teljesen új szakaszba lépünk, mert hogyha egy bank veszteségeit ringfenszel körülvesszük, akkor a kockázatot is ringfensznek kell alávetni. És minden részvényes, minden befektető kell, hogy vállalja a kockázatot. Hogyha így módon nézzünk szembe ezzel a problémával, akkor még, még inkább nagyobb bajok felé nyitjuk meg az ajtót. Ahogy Ciprusban láttuk, a ciprusi bankok ne, baja nem a befektetési banki műveletekből adódott. Ez jól látható. Mitchell úr, csak egy percet kérek. Először is azt akarom megmondani. Megmond, meg kell mondjam, megráz, megdöbbent, hogy a, a, a betétes üzletág ott megkérdőjelezzük bármi módon. Ez nagyon rossz üzenet minden tagállam számára, és abszolút pánikot okozhat adott esetben. Erre azért figyeljünk oda. A másik dolog, a veszteségekkel kapcsolatban ma volt egy bejelentés, a, a, mi szerint 800 ezer körüli a, az ír ö, központi bank elnökének fizetése, plusz 400 ezeret keres még egyéb területeken, és 4,6%-os kamatlábot hajtanak be a jelzálog A bank úgy döntött, hogy felosztja a veszteségeket, a banki veszteségeket ráteszi a jelzálog nyakára. Miközben a csúcson, ahogy szoktak, hatalmasokat kaszálnak a vezetők. Tehát 4,6%-ot eh, hajtanak be kamatként, miközben az LKB több mint 100 milliárdot ad ki 1%-os hitellel a bankoknak Írországban is. Azért eh, politikusokként ne vállaljuk magunkra a felelősség teljességét, hanem bizony viseljék a felelősség részét azok is, akik a bankokat vezetik, mutassanak valami példát úgy tűnik számukra normális, hogy egyszerűen felosztják a veszteségeket, és ráteszik adott esetben a hitelesek nyakára. Ez elképesztő. 4,6%-on kam, adott kamatot szedni azért a hitelért, amit ők 1%-on vesznek fel az LKB-től? Nem lehet tovább menni úgy, ahogy eddig, miközben hatalmas bónuszokat vesznek fel. Elnök. Igen, egyetértünk azzal, hogy nem mehet tovább a dolog, ahogy eddig ment. A kérdés az, hogy milyen alapvető szerkezetváltozás van szükség azokon a fokozatos változásokon túl, amelyeket bevezettünk ugyan, de amelyek nem változtatták meg a kultúrát a bankokban. Az alapja mindennek az, hogy azt kell követeljük. Én csak azt kérem, hogy tegyük fel a kérdést, nem, nincs -e szükség arra, hogy igazi piaci rendszer működjön ezen a területen, azok akiknek lakossági beruház, befektetések vannak, vállalják el a kockázatot. Nézzük meg, mit mond Likanen, ezután térjünk vissza a témára. Nem tudunk bizalmat szerezni, nem tér vissza a bizalom a banki ágazatba, ha csak nem kezeljük azokat az alapvető hibákat, amelyek bebizonyosodtak. Tehát a módosítók javaslatokat végig kell vizsgáljuk, és egyetértek, hogy az nem megy tovább, ez így nem megy tovább. Egyik válságból a másikba tántorgunk, mert a valóságban a, a túlzott kockázati pontok magukra rántják az egész rendszert. Ezekkel szemben kell fellépnünk, felül kell vizsgáljuk a rendszer. Persze lehet, hogy más és más megoldások adódnak, végig kell gondoljuk azokat a dolgokat, amiket Hökmark mondott, a végrehajtás tekintetében a mentés és a, a újraindítás témáit, részteseket, és ezeket összekapcsolva kell egészében fölülvizsgálni. Nézzük, hogyan megyünk tovább. Még egy kis... Még Michelónak szeretném elmondani, hogy én nekem van befektetésem a Bank of Ireland-be, és eddig csak 80%-os veszteségem van. Én részvényes vagyok, úgyhogy magamra vállalom a vállaltam is a veszteséget. Hagy javasoljam, hagy javasoljam Ole Schmidtnek, hagy javasoljam elnök, egyszerre beszélnek a hozzászólók. Azt javasolom Schmidtnek, hogy hívja fel a bank elnökét, és akkor kérdezd meg, hogy ezek hogyan vehette fel a 800-es fizut, meg a 400 ezeres prémiumot, miközben mit úr maga részvényesként ilyen hatalmas veszteségeket szenved el. Itt valami nem stimmel, szerintem hívja fel a bankelnököt. Elnök. Minden a hozzászólás esetén csak erősödik az érv a reform mellett. Ám a résztek felől kell elgondolkozzunk. Azt akartam még elmondani, hogy a módosítók április 15-ig nyújthatók be, aztán május 7-én beszéljük meg, 28-án pedig szavazzuk, szavazzunk a szakbizottságban. A lehető legtöbb vitát kell lefolytatnunk erről a kérdésről, mert meghallgatva hozzászólásokat úgy tűnik továbbra is vannak olyan kérdések, amelyek nyitva állnak. Ezeket ki kell érleljük. Köszönöm. Átadom az elnöki teendőket alelnök kollégámnak. here. So thank you very much indeed. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy elcsendesednek, és minél hamarabb elhagyják a termet, ha már el akarják hagyni. Tovább lépünk a következő napi rendi pontra. Ez egy első eszmecsere. Csöndet kérek még egyszer. Tehát első eszmecserét folytatunk. So the first of views... Tehát még egyszer elmondom, hogy első eszmecserét folytatunk a 2014-es évi költségvetéssel kapcsolatosan. A három oldalú egyeztetésre szóló mandátum a téma, és az előadó Sven Gigol úr, most meg is adom neki a szót, tessék. Bien sûr, formations de ces I'm waiting a bit until the noise comes down. Egy kicsit várok még, amíg elcsendesedik a terem, különben lehetetlen a munka. Ah, ja, das ist doch besser. Uh, Így már jobb. Lot, uh... Tehát köszönöm szépen, elnök úr, hogy megkaptam a szót, és nagyon röviden az Ekon Bizottság véleménye a következő évi költségvetéssel kapcsolatosan, ez az egyik legfontosabb kompetenciáink egyike, de nagyon fontosnak tartanám, hogy a szakbizottság hagyományait kövessem ezzel a véleménytervezettel, illetve jelentéstervezettel. Nagyon kíváncsi vagyok a prioritásokra, az európai felügyeleti ügynökségek szerepje van itt a renden. Tegnap sikerült megerősíteni az EBA hatásköreit, illetve az SSM kontextusában, a banki felügyelet tekintetében. Pontosan tudjuk, hogy a korábbi költségvetés tervezet, amelyet a bizottság készített, nem mindig felelt meg a három ügynökség elképzeléseinek és kívánalmainak. Nagyon sok hatáskört adtunk át az ügynökségeknek, hogy új technikai szabványokat alakítsanak ki, illetve felhatalmazáson alapuló aktusokat, és ehhez a megfelelő kapacitást is meg kell adni számukra, hogy ezt megfelelő színvonalon végezzék el ezt a munkát. Egyébként még több problémánk lesz később. Ezért nagyon fontos, hogy felhatalmazást kapjanak ezek az ügynökségek olyan szintűt, amilyen szintű az a feladat, amit kaptak. Az Eurostat esetében, illetve a nemzetközi adóügyi együttműködés tekintetében is ugyanezt a logikát kell követni, Különböző véleményekben, jelentésekben kértük azt, hogy a statisztika készítést és a nemzetközi adőgyi együttműködést mozdítsuk egy kicsit előbbre. Ehhez is kell ez a felhatalmazás. Végül pedig mindannyian tudjuk, hogy a pénzügyi ágazatnak nagyon sok erőforrása van itt Brüsszelben, hogy hatással legyen a döntésekre. Ezt mindannyian tudjuk de a civil társadalomnak sokkal kevesebb ilyen eszköz áll rendelkezésére. Ezért egy kezdeményezéssel azt kívánjuk elérni, hogy egy európai alap segítse a nem kormányzati szervezeteket, hogy tudják az itteni brüsszeli munkájukat finanszírozni. Úgy vélem, hogy ennek a munkának is folytatódnia kell. Korábban ezt a munkát végeztük el, nagyjából ezt a az utat szeretnénk folytatni, és nagyon kíváncsian várom a szakbizottság prioritásainak megismerését. Annyit még elmondanék, hogy van egy olyan tervem, hogy meglátogatom az illetékes intézményeket, annak érdekében, hogy egyeztessek velük arról, hogy elégedettek-e a költségvetés tervezettel, illetve a költségvetési eljárásokkal nagyon örülnék neki, hogyha az árnyékelőadók vagy más képviselők, akiket érdekel ez a munka, csatlakoznának hozzám ezeken a látogatásokon, ez mindenkinek az érdekét szolgálná. Londonban volt egy nagyon érdekes látogatásunk, és szeretném ezt a munkát folytatni, hagyományt teremteni ezzel az új intézmények tekintetében is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jean-Paul uh, Cotes uh, megbízásából beszélek, és uh, spanyolul. A Költségvetési Bizottság nevében Jensen asszony kap most szót. Köszönöm szépen. Én ma a Költségvetési Bizottságot képviselem. Én vagyok az előadója a 2014-es évi költségvetés tervezetre vonatkozó szövegnek. Az iránymutatásokat múlt héten megszavaztuk, illetve az MFF-fel kapcsolatos állásfoglalást és van még egy problémánk ebben a tárgyalássorozatban, mégpedig az, hogy még nem jött létre a pénzügyi keret, illetve a jogalap nem került meghatározásra, úgyhogy eléggé képlékeny még a helyzet. Minden esetre azt javasoltuk a parlament számára, hogy a bizottság tegyen javaslatot, és ezt többséggel megszavazta a parlament azt kértük, hogy május végére szülessen meg ez a javaslat, és ez legyen az MFF-re vonatkozó javaslat alapja. Nem akarjuk, hogy a bizottság szerepet tévesszen és valamelyik intézmény oldalára álljon, hanem ragaszkodjanak a javaslatukhoz, hiszen ez az alapja a munkánknak. Nagy örömmel hallottam Gikol úr felszólalását, ő már megkezdte a részletes vizsgálatát ennek a helyzetnek már ami a három ügynökség szerepét illeti, a szakbizottságnak pontosan ez a legfontosabb feladata. Az első trialógus tegnap lezajlott. A három intézmény, a parlament, a bizottság és a tanács egyeztetett ebben a témakörben. Egy meglehetősen udvarias eszmecsere zajlott a munka ütemezéséről és a munkamódszerekről. A parlamenti delegáció megemlítette ezeknek az intézményeknek a szerepét is, és a tanács kifejtette, hogy az ügynökségek költségvetése nagyon megkötött, megszorított, és ráadásul egyre több és egyre fontosabb szerepkört kapnak ezek az ügynökségek a pénzügyi válság megoldásában. Ezért biztosítani kell azt, hogy megfelelő erőforrásokkal is rendelkezzenek. Azután volt egy találkozó nem olyan régen ezzel a három ügynökséggel, illetve a Költségvetési Bizottság képviselőivel, illetve a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság képviselőivel. Ennek a találkozónak az volt a célja, hogy a helyzetet értékeljük. Felmerült probléma azzal kapcsolatosan, hogy részlegesen az Európai Unió költségvetéséből kapnak finanszírozást, részlegesen pedig a tagállami költségvetésekből. Bizonyos tagállamok feltehetőleg már nem engedhetik meg maguknak, hogy folytassák ezt a támogatást, és itt a függetlenség problémája is felmerült. Úgyhogy másképpen kell megoldanunk ezt a helyzetet annak érdekében, hogy elősegítsük azt a helyzetet, hogy ezek az intézmények az Európai Unió költségvetéséből kapjanak eh, erőforrásokat, vagy részben a költségvetésből, másrészt pedig eh, az ágazatok befizetéseiből. Ez a legtöbb tagállamban általában így működik, úgyhogy egy új rendszert szeretnénk kialakítani. A szabályokban még meg kell egyeznünk, amikor a jogi alapról tárgyalunk ezen intézmények tekintetében. De még egy probléma említésre került, és úgy gondolom, hogy ennek a szakbizottságnak is ezt figyelembe kell vennie. Sokszor a szervezeti ábra nem igazán felel meg az igényeknek. Tehát lehet, hogy valahol van megfelelő forrás, de nem hatékonyan működnek, mert a szervezeti felépítés nem megfelelő. Ez is egy fontos kérdés, amit megfelelő súlyjal kell kezelnünk. Azután általánosságban a költségvetési eljárás haladásáról. Annyit tudok elmondani, hogy most már a különböző szakbizottságok eljuttatták a Költségvetési Bizottsághoz a véleményüket, és különösen az előzetes intézkedéseknél, az előkészítési intézkedéseknél és kísérleti projekteknél Május 29-e a határidő. Addig lehet a bizottság elé terjeszteni elképzeléseinket, és aztán ők mérlegelik, hogy ajánlásaikban támogatják -e ezeket az elképzeléseket, úgyhogy májusig ezt el kell készíteni. Másrésztről annyit e, tudnék még ehhez hozzáfűzni, hogy nagy várakozásokkal tekintünk az együttműködés elébe, akár az Ekonbizottsággal, vagy más szakbizottságokkal, a költségvetési tárgyalások elmúlt három fordulójában a Lisszaboni szerződés után igazából azt látjuk, hogy nem igazán érvényesül a szerződés szelleme, vagyis hogy a parlament és a tanács azonos szinten tárgyal, kétszer nem tudtunk megállapozni, és nem szabad, hogy ez a helyzet folytatódjon, és nagyon fontos lenne minél hamarabb megkezdeni a részletes vitát sorról sorra, a költségvetés sorain végig, végig haladva. Ez nagyon fontos a tárgyaló csapat számára, hogy a szakbizottságokkal rendszeresen kapcsolatot tartsanak és kikérjék a véleményüket. Köszönöm szépen, Hensen asszony. Most pedig megadom az árnyék előadóknak a szót, először is Ferver úrnak az EPP részéről. De az Köszönöm a 2014 költségvetésen izgalmas téma lesz. Arról van szó, hogy vajon meg tudunk-e, meg kell-e állapodnunk a végrehajtásról a következő pénzügyi keret ügyében, és az egész jogi alapügye is kérdéses. Ugyanakkor az Európai Parlament múlt heti Strasbourgi döntése alapján világosá kell tennünk azt is, hogy a következő hét év nagyon takarékos költségvetéseket irányoz elő Európában. Ezért azért kérem, hogy legszükségesebbre koncentráljunk, és ne feltétlenül az óhajokat hallgassuk meg, ne minden óhajt. Ugye tíz éve működök a Kobuban, ismerem kívülről belülről az eljárásokat, és ez a pilot projektekre és az előkészítő intézkedésekre is igaz. Jól tudjuk, hogy a költségvetési tárgyalások keretében vannak bizonyos jogaink, és a tanács ezeket sokszor vitatta, vitatja, ám lassan felmerül bennem a kérdés, hogy vajon nem próbáltuk már mindent a pilot projektekkel kapcsolatban, és egyáltalán milyen értelme van annak, hogy elkerüljünk egy olyan pénzügyi időszakot, ahol minden program, amely kiadásokkal jár, már jóvágyásra került, és aztán a programokat végre is kell hajtani, tehát bár jól ismerem az eljárásokat, mégis felmerül a kérdés, hogy benne egy pénzügyi időszak kezdetén mi az első számú kihívás a parlament számára. Számunkra persze fontos, és a jelentéstevő szólt is erről, hogy a ügynökségek milyen támog, finanszírozást kapnak, és az egyédi egyedi, egy-egy jogszabályalkotás újabb és újabb feladatokat generál sok esetben. A múlt héti Strasburgi döntés az audittal kapcsolatban szintén azt jelentette, hogy ez, ez már a több feladat eh, hárul, anélkül több személyzet kapjának. Persze mondhatjuk azt, hogy pesjük volt, ám azt látnunk kell, hogyha komolyan vesszük a feladatellátást, és plusz feladatokat eh, teszünk egy-egy intézmény vállára, akkor ahhoz kell plusz támog, finanszírozás is. Tehát részletesen meg kell nézni, én nem vagyok tagja annak a privilegizált csoportnak, amely háromadó megbeszélő a volt, de az LKB ügyében is felmerül a személyzeti, az emberi erőforrás szűkössége, és hogy saját profilból el tudja látni új feladatait az LKB, vagy, vagy nem, és végül is ez nem a mi feladatunk is. Tehát anélkül, hogy hozzá érnénk a jegybanki függetlenség szent nem lehet a felügyeletet kialakítani, és az eurozónában is kapcsolódnak ehhez kérdések, meg kell vizsgáljuk pontosan, hogyan néznek ezek ki a háromoldalú trialógusban felmerült ez, meg az ügynökségek ügy kérdése is. Szerencsére nek, ami a szakbizottságunknak nagy kiadású programjai nincsenek, hála Istennek, vannak más szakbizottságok, ahol viszont vannak. Tehát értem, mi mindig szerények vagyunk a költségvetési eljárásban, ám mindenképpen fontos, hogy konstruktív megoldásokhoz járuljunk hozzá a következő pénzügyi perspektíva tárgyalásai során. Köszönöm szépen, Ferber úr! Most pedig a szocialisták nevében Mányok úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Szeretném üdvözölni Jensen asszonyt. És üdvözlöm ez alkalomból a jelentést is, amit frakciónk a múlt héten a plenárison is támogatott. Szeretném kihasználni a jelentős lehetőséget, hogy a nagyon ambiciózus jelentéséhez gratuláljak önnek. A 2014-es költségvetéséről van szó. Teljes mértékben tükrözi azt az állásfoglalást, amit a több éves pénzügyi keretről fogadtunk el, 506 képviselővel. Nagyon kényes ez a, az egész ügy, mert nem tudjuk, hogy mi lesz a tárgyalások, a többoldal tárgyalások végeredménye, de az ön jelentésében van egy B-terv is, ami nagyon jó. A 2013-as plafonig megy ez el, de önmagában nem ez az érdekes, hanem az az érdekes, hogy a saját forrásokról szóló vita hova fog kifutni. Különösen figyelembe véve, hogy európai parlamenti választások lesznek a jövő évben, és ez mindenen változtathat. Na már most az Ekon szakbizottság kompetenciájában mi tartozik ebből, hiszen mi is majd véleményt fogunk alkotni a 2014-es költségvetési eljárásról, a makrogazdasági hatását vizsgálom a közös költségvetési politikának. E tekintetben először emlékeznünk kell arra, hogy az összes állami kiadás nem egyforma makrogazdasági hatással jár. Ebből a szempontból nagyon fontos szerepe van a költségvetési politikának. Vannak olyan költések, amelyeknek sokkal jelentősebb hatása van, mint másoknak. Gondolok például az innovációra és a kutatásra vagy fejlesztésre fordított összegekre. Ezek elkülönülnek a működésre fordított ö, ö, költségekről, hiszen amazoknak nincsen a gazdaság növekedésére olyan közvetlen hatása. Az 1A fejezetben a tanács értelmében, a tanács hatása értelmében csak a 80 90 milliárdon túl nem költhetünk az innovációra. A tanács javaslata 15 milliárdot irányoz el az 1A címsorra 2014-re, folyamatosan szeretné növelni ezt az összeget 2019-ig, amikor a 21 milliárdot elérnénk. Ez kevés, ez nem elég. Hogyha Európa versenyképességének a kérdését nézzük, és azt, hogy a, a saját kötelezettségvállalása az államfőknek mennyi volt, és hogy ők azt szeretnék, hogy az európai GDP 3%-át költsük erre a területre a 2000, Horizont 2020 értelmében, akkor azt látjuk, hogy valójában ez alig 2%, amit itt a költségvetés elő, előirányoz. Úgyhogy a következő több éves pénzügyi keret rugalmasságán belül szeretnénk bizonyos költéseket átcsoportosítani ide, a kevésbé produktív területekről ebbe a területbe, amelynek a növekedés szempontjából nagyobb jelentősége van. Torvász képviseli a szó. Torvász úr? Thank you. Well, I think... Köszönöm szépen. Úgy gondolom, eddig a vita nagyon jó volt, és nem vagyok abban a helyzetben, hogy hogy nagy okosságot járulhatnék hozzá a vita menetéhez, hogy Gigold úr mondotta, arra van szükség, hogy egyfajta expedíciós hadtest menjen előre, tárja föl a terepet, és a lehetőségeim szerint majd együtt fog működni ezzel a vállalkozással. Eddig ennyit tudok mondani a dolgokhoz. Köszönöm. Köszönöm szépen, Torvald Most pedig File úrnak adom meg a szót. Yeah, I'm very glad to see Anna. Köszönöm, elnök. Örömmel látom Anna Jensent. Itt is a közlekedés szakbizottságban már találkoztunk ebben az ügyben. A 2014-es költségvetése bizonytalan helyzetében fontos szerep hárul a jelentéstevőre. Nem akarom megismételni azt, amit már elhangzott. Az ütökségekkel kapcsolatban szeretném csak elmondani, hogy komolyan kell vegyük a dolgot. Hogyha új funkciókkal látjuk el a jogszabály, jogalkotás révén az ügynökségeket, akkor új pénzeket is kell kapjanak a költségvetésben, hogy ilyen feladatokat el tudják látni. Vagy meg kell találnunk a finanszírozás más módját a közlekedési ágazatban. Erről bár volt szó, hogy esetleg a vállalatok fizetnék meg például a a vasúti ügynökség egyes tevékenységét, a pénzügyi szektorban pedig is meg kell találnunk az alternatív forrásokat, nyilván az adófizető pénzéből kell mindent fizetni, tehát a jogi státusz kialakításakor is megtehetjük ezt. Ám azt az nem, egy, az nem egy jó dolog, hogy az új ügynökségek rosszul működnek, mert nem kapnak támogatást az új feladataikhoz. Köszönöm szépen, Gigol úr. Következik, aki szeretne néhány tényezőre reagálni. Köszönöm szépen, elnök úr. Deutsch. Röviden válaszolok. Először németül. Először is világos, hogy ez a jelentés különösen izgalmas. Nem tudom, az Ekon hogyan álljon hozzá. Vagy azt csináljuk, amit eddig, hogy alapvetően arra korlátozzuk a munkánkat, hogy a saját fejezet, költségvetési fejezeteinket vizsgáljuk felül szakmai szempontból, de azt is tehetjük, hogy nagyjából párhuzamosan a, ezekkel a, az önök munkájával egy, egy közgazdasági perspektívát kínálunk, akár a belső, a saját források és adók kérdéskörét is felvetve. Tehát nem minden árnyék előadó látja ezt egyformán, erről vitát folytathatunk, mind a két fél véleményét meghallgathatjuk, e kérdésről tárgyalni kell. A te hozzászólásod nagyon izgalmasnak tartottam, hogy az EU kiadásoknál meg kéne vizsgálni, hogy hol van azoknak makrogazdaságilag erős hatása. Például az agrárkiadások tekintetében is meg lehetne ezt vitatni, ez francia szocialista részéről eléggé szokatlan ö, iránya a vizsgálatnak, de közgazdaként nagyon szívesen szakmai vitát folytatok erről. Arról is lehetne beszélni persze, hogy egy EU költségvetés mire képes egyáltalán, és mire lehetne képes makrogazdasági szempontból, és hogyan tud az kiegyenlítő szerepkört jobban ellátni. Mindezen vitákat le kell folytatnunk, és le is lehet, ám mint jelentéstevő az én sikeremet nem abban látom, hogyha az erőviszonyokat megváltoztatom ebben a házban, jól ismerem az erőviszonyokat, talán az európai választások előtti kampány fényében a polgárok azt várják tőlünk, hogy világosra tudjuk, miben állnak közöttünk a különbségek. Ez fontos, ám most jelentéstevőként abban látom inkább a feladatomat, hogy az ECON konkrét felelősségi köreiben kifejtett munkát végezzük el komolyan, és persze a nagy vitára is, az MFF nagy vitára is lehet hatással egy-egy kisebb fejezet vitája, ám nekünk főleg az a feladatunk, hogy megnézzük, mi kell ahhoz, hogy egy ügynökség el tudja látni a feladat körét. És a tegnapi trialógusra visszautalva, Markus Ferber utalt erre, alapvetően a jogalkotási hatáskörök, és ezen belül a delegált jogi aktusok körében nem feltétlenül kell az EK KB-ra korlátozott ezekre, hanem a, a belső piac egészére. Tehát az LKB-ra való áttétel nem jelenti azt, hogy egyes ügynökségek feladatait áttehetnénk az LKB-re. Eddig nem volt konkrét közvetlen felügyeleti hatásköre az LKB-nak, inkább jogalkotási konzultációs hatáskörrel bírt. Ma, vagy a következő napokban ha a CRD 4-ben megállapodás születik, akkor az audit feladatkör alapján egy sor delegált jogi aktus születik majd. Üdvözlöm azok az utalásokat, amelyek megszülettek ezzel kapcsolatban, hogy ne lehetne végig gondolni azt, hogy az EU költségvetésből lehessen egy csak finanszírozni az ügynökségeket. Lehetne egy független költségvetési fejezetet teremteni, hogy a piaci főigazgatóságon belüli versenyt kiküszöböljük, és megnézzük, hogy melyik tagállamnak mekkora részesedése van, mert már most is vannak gondok, hogy a kisebb államok nem igen tudják befizetni a saját részüket, az bolondság volna, hogyha a saját ügynökségekben, a saját intézményekben kéne személyzetet leépíteni, miközben a feladatok nőnek. Erről kéne beszélnünk, és azon kell mérjük a sikerünket, ebben mire jutunk. És a nagy makrogazdasági elméleti vitákat persze ettől függetlenül lefolytathatjuk, ez nagyon izgalmas, ám az Econ szakbizottság munkáját nem ezen kell mérni, hanem a konkrét ügyeken, abban is nagyon sokat teendő, tudnélik. Nagyon köszönöm, Gigal Emlékeztetném önöket, hogy eh, a jelentés bemutatására június 17-én eh, kerül sor, július 18-án van a határidő, eh, szeptember 5-én lesz a szavazás az EKON bizottságban és a plénumon való szavazást még majd meg kell erősíteni ennek az időpontját. És most nézzük az utolsó napi rendi pontunkat a ma délelőtti ülésszakra nézve. Ezek módosító indítványokra vonatkoznak, a pénzügyi eszköz létrehozására vonatkozólag az, Európa, az eurozónán kívüli országok tekintetében, úgyhogy most meg is adom e tekintetben az előadónak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Megosztanám veled önökkel a legfontosabb elemeit ennek a jelentésnek. Ez egy időközi jelentés, ami túlmutatna egy nem vagy igen ítéletet kimondó véleményen az Ekon részéről szeretnénk hozzájárulni az új verzió jobb minőségéhez már, ami az a kifizetések mérlegére vonatkozó rendeletet illeti. A rendelet tekintetében a bizottság elmozdult a felé, hogy az eurozónán kívüli tagállamok szélesebb körben kaphassanak pénzügyi támogatást a makroökonomiai kiigazítás programjában. Különböző hitelekről van, hitelkeretekről van itt szó, elővigyázatossági hitelkeretekről, amelyek támogatni hivatottak ezeknek a tagállamoknak a korrektív lépéseit. A bizottság szeretné hozzákötni ezt a rendeletet a gazdaságirányítás közelmúltbeli módszereihez, illetve a gazdasági együttműködés megerősítéséhez. Tehát a közeljövőben kialakítandó segítségnyújtási rendszer kapcsolódik a közelmúltbeli reformokhoz, és vannak ennek kiegészítései is, az időközi jelentés módosító indítványokat is felvet, ezeket röviden megemlíteném. Az egyik egy olyan javaslat, ami arra vonatkozik, hogy mivel az EFSM eszköz megszűnik, és 10 milliárdos hitel keret marad kihasználatlanul, ezzel is meg lehetne erősíteni a BOP eszköz erejét, hogyha ezt a 10 milliárdos hitel nyújtási lehetőséget a BOP-ba átcsoportosítanánk, vagyis növelnénk a kapacitását 50-ről 60 milliárd euróra. Azt is javaslom, hogy legyen egy kiegészítő eszköz a BOP eszközön belül, ami kapcsolódna a közvetett banki feltőkésítéshez, vagyis, hogy hiteleket kaphatnának tagállamok azzal a céllal pontosan, hogy hozzájáruljanak a bankok újratőkesítéséhez. Ez a lehetőség egyébként formálisan már létezik, és azután van egy javaslat arra vonatkozólag, hogy az ESM szerződést a jövőben módosítsuk, arra nézve, hogy ez tartalmazza azt a lehetőséget is, hogy az eurozónán kívüli tagállamok is kihasználhassák az ESM bank újratőkésítési eszközét, hogyha ehhez a részhez tőke hozzájárulásokkal élnek. És ez különösen lényeges abban az összefüggésben, hogyha figyelembe vesszük az SSM-mel való összefüggéseket, itt az eurozónán kívüli tagállamok különböző feltételekkel ösztönzőket kapnak arra, hogy az SSM, rendszerhez kapcsolódjanak. Ami a kap eh, eszközök felhasználását illeti, felhasználását illeti a közvetlen eh, újratőkésítésre, ezt a rendszert is az eurozónán kívüli tagállamok rendelkezésére kívánjuk bocsátani. Az új rendelet szorosan kapcsolódik a GOZESZ jelentéshez is, nagyon sok fontos elemet átvette a bizottság a GOZESZ jelentésből, és bemelte őket a rendelettervezetbe, de szerintem még többet meríthetett volna ebből a jelentésből, már ami a különböző elemeket és eszközöket illeti, amelyek a pénzügyi segítségnyújtáshoz kapcsolódnak, illetve a gazdaságirányításhoz és a felügyeleti rendszerekhez. Szeretnénk tehát még bővíteni azoknak az elemeknek a körét, amelyeket a bizottság átemelne a GOZESZ jelentésből az ebbe a rendelettervezetre. A fejreira jelentés pedig a jelentéstételi és monitoring követelményekről szól, és nagyon sok kérdést vetettek fel az árnyék előadók. Alapvetően egyetértettünk a legtöbb kérdéskörben, és vannak bizonyos kompromisszumos javaslatok, amelyekben összehangoltuk a véleményeket. Kettő vagy három olyan javaslat volt, amelyeket nem tudtunk beépíteni a kompromisszumokba, ezek módosítóként megmaradnak. Az egyik az, hogy a BOP-be bevegyünk egy közvetett közvetlen bank újra tőkésítési eszközt is. Ezt az Európai Unió költségvetése garantálja. És én úgy gondolom, hogy nem kell tovább menni azon, mint ami már rendelkezésre áll a hitelfelvételi kapacitás tekintetében, és ez az újra tőkésítés kockázatos eh, eszköz volna, ezért egy kicsit vonakodom ennek az elfogadásától, úgyhogy ez eh, magára maradt ez a módosító, egyéni módosítóként fogják benyújtani. A GOZESZ jelentésből pedig eh, átvettük, átvettünk egy kitétel, de aztán töröltük a GOZESZ jelentésből, és volt egy rendelkezés, ami összekötné a hozzáférhetőséget különböző makrogazdasági feltételekkel a kohéziós politikán belül. Én ellenzem, hogy a strukturális alapokkal ezt összekössük és feltételessé tegyük. Ez a strukturális alapokra vonatkozó rendeletre tartozik, hogy Európa hogyan kívánja működtetni ezt az eszközt. Nem akarunk más szakpolitikai területeket a más területeken szabályozni, ez a kohéziós politikára vonatkozó rendeletben már szerepel, úgyhogy innen töröltük. És van egy kis vitás kérdés, nem túl súlyos. Olival, Oli Schmidt-tel különösen volt egy vélemény külön véleménykülönbségünk a 150-es és a 151-es cikkekkel kapcsolatosan, a szociális partnerek szerepével, a nemzeti gyakorlatokkal kapcsolatosan, a szerződéses feltételekben, itt hagyományos kapcsolódások léteznek a GOZESZ jelentésre két cikk tekintetében, és egyébként az alapvető kartának a 28. cikke is kapcsolódik ehhez. Bizonyos kollégák, különösen Oli, elnézést, hogy mindig Olit kell említenem ilyen hangsúlyosan, de úgy gondolom, hogy ez még az a véleménykülönbség, amit nem tudtunk megoldani, vagyis hogy a 150 12-es cikkre szeretnénk csak hivatkozni, és nem a 151-esre. Ezek még a nyitott kérdések, de a többi ügyben sikerült megállapodásra jutnunk oly módon, hogy remélhetőleg pozitív hozzájárulás lesz ez a bizottság és a tanács munkájához. Továbbá a tanácstól és a bizottságtól sikerült hozzájárulást kieszközölnünk arra nézve, hogy áprilisban tudjunk szavazni erről a jelentésről, és akkor nem lesz meg az a kockázat, hogy a tanács vagy a bizottság figyelmen kívül hagyná ezt a jelentést. Szorosan együttműködünk a bizottsággal, és a jogi megvalósíthatóságon is dolgozunk a javasolt megoldások összefüggésében, összességében. Tehát ez egy nagyon előretekintő javaslat, de jogi szempontból meglehetősen megalapozott véleményem szerint. Köszönöm szépen, Hübner asszony, és a szocialisták nevében eh, Kutász úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet mondanék Hübner asszonynak a kiváló együttműködésért. És azért, hogy a rendelkezésünkre állt és hajlandó volt a legtöbb módosítónkat bevenni a jelentésébe. A benyújtott módosítókkal kapcsolatban szeretném felhívni a figyelmet a globális gazdasági válság hatására. Arra, hogy a tagállamok gazdaságára, fizetési mérlegére, költségvetésére milyen hatással volt, és nem csak az eurozónában, és hogy milyen pénzügyi eszközeink vannak arra, hogy segítsük az európai alapok felvételi képességének a javítását ezekben a tagállamokban hogy hatékonyabban be tudják gyűjteni az adót, és az adócsalás, adókikerülés ellen fel tudják venni a harcot. A nemzeti bérképzési rendszerek, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés releváns részei is lehet, hogy megváltoztatandóak, hogyha itt nagyon komoly reformokat akarunk. Jolie asszony is hasonló módosítókat nyújtott be. A közös módosítókkal kapcsolatban ezek kapcsolódnak Ferreira asszony a kettős csomaggal kapcsolatos jelentéséhez. A feltőkésítési eszköz, ami a nem euróövezeti tagállamokra vonatkozik. Úgy gondolom, hogy ez a újra feltőkésítési eszköz előnyben részesítendő, és ezért fog, ezeket a, és az, az irányban mutató módosítókat fogjuk támogatni. Most pedig Oli Schmidtnek adom meg a szót. Thank you, Mr. Chair. Uh, I... Én is szeretném kifejezni hálámat de a Hübnernek. Mindig nagy megtiszteltetésvel együttműködni. Ahogy én értékelem, ez egy nagyon fontos jogszabály tervezet, amely megfelelő irányba húz, ahelyett, mert hogy meg kell, szembe kell nézzünk Európa mélyebb megosztottságának kihívásával. Azon országok között, amelyek kívül vannak, meg amelyek belül vannak. Osztom tehát minden nézetedet, ám vannak nézet különbségek is közöttünk. Ez tagadhatatlan. Ez pedig a feltételekhez kötése ezen műveleteknek, szerintem világosak az érvek, ugyanakkor mi is értjük, hogy nem itt kéne ezeket megjelenteni. Tehát értem az érveket, ha nem is fogadom el őket. A 151-es meg 152-es cikk kapcsán ez talán még fontosabb, Mert nagy annyira ütköznek a nézeteink. A bérképzés és a, a, a szociális kérdések, megjelenítések között, ahogy ezek a társadalmakban megjelennek az egyes tagállamokban. Ez az egyik legfőbb gond. A, hat, a six-pack elfogadásában. Mert ez emiatt akadt el az egész rendszer. Sokan azt mondják, hogy skandináv modell, vagy más, ám a lényeg az, hogy osszuk a felelősségeket. Nem a politikusok döntése kell legyen az, hogy milyen bérek alakulnak. Még a minimálbérről sem politikusok kéne, hogy döntsenek. Szerintem, szerintünk tehát ez létfontosságú. Ezért kell külön szavazást kérni. De a többiek számára lehet, hogy ez nem olyan kardinális kérdés, ám politikai szempontból a felelősség megosztása, meg az, hogy miképpen működik a munkaerőpiac, legalábbis hazámban, nem apróság, nem kis kérdés. Ezért ragaszkodom ehhez. Viszont egészében köszönöm szépen a, a, a kiváló előkészületeket, amelyet a mai szavazással fogunk majd kiteljesíteni. Köszönöm szépen, most Zsóli asszonynak adom meg a szót. Én is szeretném megköszönni Hübner asszonynak a kiváló jelentést. És szeretném elmondani neki, hogy a frakcióm teljes mértékben elégedett jelenlegi állapotában a jelentésével. Támogatni tudjuk az összes kompromisszumot, és szeretném emelni a kalapomat az együttműködési készség előtt is Hübner asszonynak, hiszen ez tette lehetővé a szöveg kialakítását. Még két téma marad, amelyek kapcsán szeretnénk egy kicsit tovább lépni. A az F kompromisszum megfogalmazását szeretnénk egy kicsit erőteljesebbé tenni, bankok közvetlen feltőkésítésével kapcsolatban, de a mechanizmust el tudjuk fogadni úgy, ahogy Hübner asszony azt elképzelte. Nem értem, hogy miért negatív szavazást javasol az 53-as módosítommal kapcsolatban, amely nem más, mint a gozest jelentésből való közvetlen átvétel. Hogy akkor, amikor mérjük egy ország propagandáját, akkor megvizsgáljuk azt, hogy az ország eltérése a kiigazoltási programból eredeztethető-e vagy nem. Tehát ezt konkrétan a COZESZ jelentésből vettem át, de ezt a két dolgot leszámítva nagy örömmel tudjuk támogatni a jelentést, és köszönjük az együttműködését. Köszönöm szépen, Zsoli asszony. És most Füle úrnak adom meg a szót a konzervatív reformista pártok képviseletében. Uh, I also would like to... Én is uh, köszönöm elnök úr, én is azzal szeretném kezdeni, hogy Danutának gratulálok ehhez a nagyon jó kompromisszumhoz, illetve az egyeztetéshez, annak az eredményéhez és szeretnék néhány dolgot leszögezni, ezek számomra nagyon lényegesek. Az egyik a C kompromisszum, ami egy 10 milliárdos áthelyezést jelent az FSM-ből a fizetési mérleg rendeletben meghatározott eszközhöz. Szerintem ez nagyon szerencsés. És ami a közvetett és közvetlen banki újra tőkésítést illeti, az ESM megközelítését folytattuk itt, ez nagyon szerencsés, meg is egy beszéltük ezt a megközelítést. Úgy érzem, hogy ez az eurozónán kívüli tagok számára közvetlen újratőkésítést is lehetővé tesz, ez jó irány. Az ESM keretében ez nem volt lehetséges. Aztán annak is nagyon örülök, hogy megtartottuk azt a megközelítést, hogy a strukturális alapra vonatkozó szabályokat az strukturális vonat, alapra vonatkozó rendeletben kell megváltoztatni, nem itt. Ennyit szerettem volna elmondani, kiváló jelentésnek tartom a szöveget. Köszönöm. Muchas. Köszönöm. Féle úr. És most Hübner asszonynak, a jelentéstevőnek adom meg ismét a szót. Sok hozzátenni valóm Nincsen. De nem tudom, miért lehet, fel, mert a kérdő, miért lehetne mindenki egy cikkre utalni. Hát a 151-es meg 52-re is lehet utalni, te csak az egyikre, csak az egyesre uh, helyez ragaszkodnál. De hát én nem értem, hogy miben, áll is, miben is áll a nézetkülönbség a szociális partnerek és a szerződéses megállapodások fényében. Tudom, hogy a svéd kollégák a Sixpack kapcsán is fontos volt számukra a 151-es cikk megjelenítése. Hát ebben nem értünk egyet, a többiben viszont igen. Ez azért jó. Köszönöm a többi árnyék előadónak a, a, a kiváló tárgyalás folyamatot. Én is ellene vagyok a közvetlen újratőkésítésnek ezen eszköz révén, ahol ennyire szoros a kapcsolat az európai költségvetéssel ez az oka annak, hogy a szakértőkkel folytatott tárgyalások során eh, megjelölték, hogy vannak bizonyos, megjelölték, vannak bizonyos határai annak, ameddig európai kötvényekkel eh, vagy költségvetési garanciákkal be lehet lépni a pénzügyi piacra. Különösen a, különösen a közvetlen újratőkisítés tekintetében, ahol a költségvetést ezáltal kitehetjük olyan kockázatoknak, amelyek azon kívül állnak, és amelyek a pénzügyi, pénzügy, pénzintézetek működésétől függenek. Ezek túl magas kockázatok lehetnek. Ez az egyetlen gyakorlati oka annak, hogy ellene vagyok ennek a közvetlen feltűkisítésnek. Ugyanakkor, mint elv, értem, hogy az a célunk, hogy olyan eszközeink legyenek, amelyek lehetővé teszik elvileg a közvetlen tőkfeltűkisítést. Így az ESM kiegészítő szerepe a közvetett, közvetlen függő, függés a pénzügyi intézetekkel való közvetlen kapcsolat eh, kiegészítésére fontos, amelyet eh, ez volna tehát az én személyes kételjem alapja. Ezért nem javasoltam, hogy a BOP-t erre a közvetlen feltökésítésre használjuk, de egészében az elv nincs ellenemre csak a BOP ilyen jellegű alkalmazása. Köszönöm szépen, Hübner asszony, és most, ha megengedi, megadom a szót a bizottság nevében Engel úrnak. Köszönöm, elnök úr, nagyon rövid leszek. Üdvözöljük Hübner asszony és az árnyék jelentéstevő munkáját. A bizottság teljes mértékben kíván minden lehetségeset megtenni ennek a jelentésnek az előmozdítása érdekében és a Ferrara jelentés releváns részeinek az ezzel összefüggésben való alkalmazása érdekében. Persze itt most egy kicsit más a helyzet, ezt Gozesz úr és Ferrara asszony is tudják, ez kapcsolódik ahhoz a körülményhez, hogy nem minden nem eurozónás tagállam erősítette meg a fiskális paktumot, a költségvetési megállapodást, és ez egyébként a felele jelentésben is szerepel, ami az újra tőkésítést illeti, a bizottság mindent megkíván tenni annak érdekében, hogy meggyőzze a tanácsot, hogy ezt is beépítsük az eszköztárba, mi ezt nagyon jó elképzelésnek tartjuk. És ami a közvetlen banki újratökésítést illeti, egyetértünk azokkal az aggályokkal, amelyeket az előadó kifejtett a megvalósíthatósággal kapcsolatosan, vagyis hogy ez szerepeljen a BOP eszköztárban, ez nagy, nagyon nagy kitettség volna az Európai Unió költségvetése számára, és az ESM összefüggésében is tudatában vagyunk, hogy ez elsősorban a tagállamok felelőssége, és ami a 151-es, 152-es cikkre való hivatkozást illeti, két észrevételem van ezzel kapcsolatosan. Először is a szerződés mindenképpen alkalmazandó, ha hivatkozunk ezekre a cikkekre, ha nem. Ezeket a cikkeket mindenkinek tiszteletben kell tartania, enélkül is. A második gondolatom pedig a gozesz jelentéssel kapcsolatos. Bizonyára emlékeznek arra, hogy már akkor is körültekintő eljárást kértünk, a bizottság mindenképpen támogatja a GOZESZ jelentést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hogyha szeretne még valamit hozzátenni az előadó, de nem, akkor lezárjuk ezt a pontot. A szavazás holnap lesz a holnapi ülésszakon, és szeretnék bejelenteni valamit. Ma délután egyetlen napirendi pontot tárgyalunk fél ötkor, mert addig egy elnöki konferencia lesz, egy nyílt konferencia, és délután pedig a pénzügyi tájékoztatásokról lesz szó, a 2014-es 20-as időszakra vonatkozólag, és ezzel le is zárom a délelőtti ülésszakot. Köszönöm szépen mindenkinek a munkát.